Okay, friends, welcome uh, to the meeting. Nos, kedves uh, kollégák, mindenkit szeretettel köszöntök. Szeretném elmondani, hogy korlátozottak a, korlátozott a nyelvi kiosztásunk. Francia, német, olasz, angol, dán, görög, spanyol, portugál, svéd, észt, lengyel, magyar, bolgár, és jelnyelvi tolmácsolás is rendelkezésre áll a 12. napirendi ponthoz. Mint ahogyan ez szokás. Akkor először a szavazással fogunk kezdeni. Az első, amiről Szavazni fogunk a karcinogén anyagokkal kapcsolatos anyag. Az L kompromisszummal kezdünk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes cikk, 121-es módosító, ellette, ellene, elutasítottuk. Elnézést kérdezi az elnök, rendben, akkor a 121-es módosítót elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk 30 szavazattal. 122-es módosító, erről blokkban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. A Júri 18-as nem az okafogyottá válik, a M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 120, mennyi, nem? Tehát egészen a 133-asig a negyedik oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító részenkéti szavazással. Az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A következő rész a követ, kötelező szavakkal mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk.

146-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149 mellette ellene elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 155 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 156 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor az M kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. O kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12. oldal, kedves kollégák, megtalálták az i kompromisszumot, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az A nem, elnézést. A 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, lehetne ezt még egyszer, tehát a C szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk valóban. A Júri négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk preambulum bekezdések közül szavazunk most a kettesről, a 49-es mellette ellene elutasítottuk. de kompromisszum mellette ellene tartózkodás e, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es módosító, kettes pembulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A H kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatvannégyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas preambulum bekezdés 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetvenhármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 78-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. J-kom, kompromisszum ellene mellette tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös módosító ellene mellette tartózkodás elutasítottuk. 86-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A Júri 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 92-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 93-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 107-es nem, 111-es, mondja az elnök asszony. Itt tartunk? Igen. Tehát 111-esről szavazunk mellette. Ellenőrizni kívánjuk a 97-est, rendben, akkor ellenőrizzük elektronikusan, a, megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. És elutasítottuk egy szavazattal. Akkor most következik a, 111-es módosító, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as preambulum bekezdés mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 116-os preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es és a 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as módosító, 3-as preambulum bekezdés és 16-os módosító ellene mellette eltartózkodás elfogadtuk. És akkor most a jelentés tervezett módosított változatáról szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Le is zárom a szavazást. És elfogadtuk 38 szavazattal mellette, 6 ellenében. Yes. Thank you. And then... Köszönöm. Akkor most a tárgyalások megkezdésénről szóló döntésről szavazunk. elektronikusan. És többségre van szükség. A szakbizottsági tagok többségére van ehhez szükség. Megnyitom a szavazást, tehát az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette, Eh, Madame Mella. Eh, eh. Mella asszony szeretne valamit mondani. Ennek asszony nagyon gyorsan szeretnék valamit mondani. Bizonyára tudják, hogy fontos számomra ez a téma, hiszen több mint 40 éve foglalkozom ezzel a területtel. Ahhoz, hogy tiszteletet kapjunk, ahhoz tiszteletre méltónak is kell lenni. Ebben a dossziéban Számos területen más álláspontot vártunk öntől. Az, hogy az egyes módosítóinkon negatív szavazatot tanácsolt, annak ellenére, hogy ezek a módosítók azonosak az önével. Ez ahhoz vezetett, hogy Ön nem tartotta tiszteletben azt a demokráciát, ami a mi intézményünkben uralkodik, és ezáltal ön ugyanúgy viselkedett, mint az Envi szakbizottságban, ahol én előadó voltam, és az összes módosítómat elutasították, még a kompromisszumokat is. Sajnálatos az, hogy a foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős szakbizottság is ugyanígy cselekedett. Ez egy nagyon súlyos probléma, és azt gondolom, hogy pluralista szemléletben kellene hozzánunk ehhez a témához, és ezért szavazunk a trilógusra kedvezően. Azt gondolom, hogy el kellene gondolkodnia önnek a saját funkcióján. Nem gondolom, hogy ön méltó lenne ennek a pozíciónak a, a méltóságára. Különösen a bizottsági elnök úrhoz képest, aki jelenleg is a rákkal küzd. Thank you for your remarks. We proceed to... Köszönöm a megjegyzést. Tovább folytatjuk a munkát a következő szavazandó témával, mégpedig a franchise működéséről szóló témával kiskereskedelmi ágazatban. Dominik Mártán a jelentéstevő, az egyes módosító nem, a kettes módosító jön, mert az egyest visszavonták mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármast visszavonták, négyes, négyes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt le kell ellenőriznünk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 29-10 arányban. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes? Nem, ez a hatossal azonos. Hetes, igen. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük le? Jó, 8-as módosító, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva elnézést. A kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tizenegy mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tizenhármas mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most a módosított véleménytervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 40 szavazattal. We proceed to... Folytatjuk a szavazással a következő témáról, ami az Európai Stratégiai Beruházási Alapidőtartamának meghosszabbítása, illetve technikai javítások bevezetése. Az M kompromisszummal kezdünk, ugye? Igen, M kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva. egy, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 83-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 84 és 85, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az es kompromisszumra szóló szavazást ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk három szavazattal. 86-os mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le 86-ost, megnyitom a szavazást, 86. Lezárom. Igen, elutasítottuk. 87-es mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 88 mellette? Ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 92 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 a 93-assal együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. En kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás, ezt le kell ellenőrizzük. 95-ös. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk 36 szavazattal. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, elnézést, 98, 98-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 99-est visszavonták, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101-es két részben, első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 107 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-esről volt szó, rosszul mondtam? 107-esről elektronikusan is szavazzunk. Lezárom. És látom, hogy elutasítottuk. 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, 124-es. Megnyitom a szavazást, 124. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 38 szavazattal, akkor 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 128 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as, nem, elnézést, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57 mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 58 és 59-es együtt, mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 60-as és 61-es, nem, elnézést, nem, csak 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Oké. Okay. Akkor az utolsó zárószavazás, a módosított vélemény tervezetről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem? 33-an szavaztak a véleménytervezet mellett, 12-en ellene. És gratulálunk a vélemény előadójának. Uh, that means that we go to um, yes, item 10. Oh, Okay, then we proceed. Jó. 12-es napi rendi pont következik. Az előadó az az európai jogszabály előadója Kosa úr, a hozzáférés követelményeire vonatkozó jogszabály előadója. Kosa úr, nem sokára megadjuk önnek és, és tolmácsainak a szót, de meg kell várjuk, hogy egy kicsit lecsendesedjen a terem. Thank you, and as you... Köszönöm szépen. Ahogy látják tehát, eh, jelnyelvi tolmácsolás is, illetve beszédfelismerő szoftverrel végzett eh, fordítás is rendelkezésre áll. Akkor ezek után most megadom a szót Kósa úrnak, a jelentéstevőnek. Tessék! Köszönöm a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Most nekem az a feladatom, hogy összegezve mondjam el azt, hogy milyen módosítók érkeztek ehhez a véleménytervezethez, és hogyan látom az előttünk álló munkát. Elég nagy munka várható, ez már az elején látható is volt. Körülbelül 40 kompromisszum kidolgozására lesz szükség. Nagyon sok a tisztázatlan kérdés. Sokféle megközelítés van. Már volt egy árnyékjelentéstevői találkozó, sőt, már kettő is volt, és ma is lesz egy. Azt gondolom, hogy a véleménytervezetnek, és a magának a jelentésnek is a legfontosabb fogalmait tisztázni kell. Meg kell határoznunk pontosan a célcsoportokat. Persze beszélhetünk arról, hogy ez mindenkit érint, de mégis a jogszabály végrehajtásának nál szükség van a célcsoportok meghatározására. Használhatók-e olyan fogalmak, amik nem egyértelműek? Például a korlátozott funkcionalitás. Most felteszem azt a filozofikus kérdést, mondjuk valaki két nagy bőröndel közlekedik, egy ilyen utas látunk ebben az esetben. Ő most korlátozott funkcionalitású személyként tekinthető? Tehát ezt a jogszabály végrehajtásának egyik kérdések, hogy ez, ebből a szempontból ezt tisztázni kell. Illetve a szándékolt, intended, vagy az előre látható, foreseeable fogalmakat is tisztázni kell, mert a kettő hasonló, de mégsem ugyanazt jelentik. A jelentéstevők személyem, jó magam, és az árnyék jelentéstevő között is, itt még nekünk ezt tisztáznunk kellene. A jogászok véleményét is kértem, és ennek a fényében én biztos vagyok benne, hogy lesz konszenzus. Külön felelősségű viszonyok léteznek a gyártók, a forgalmazók és a kereskedők vonatkozásában, és ha igen, akkor mennyiben? Ez is egy kérdés. És valóban minden terméknek kell akadálymentesítési használató dokumentációnak lennie, például egy motorbicikliről, hogyha beszélünk. Ezt is végig kell gondolni, hogy mi a leghatékonyabb módja a jogszabály végrehajtásának. Nekem pár agályom van, ezeket szeretném most önökkel megosztani. Egyik az időtáv. Mire megszavazzuk ezt a jogszabályt, mire hatályba lép, és mire aztán átültetik a nemzeti jogrendszerbe a tagállamokban. Akár 2022, 2025 is lesz már. A mostani technikai fejlődések fényében ez egy nagy kérdés, hogy ez a jogszabály majd akkor mennyire lesz hatékony. Erre is gondolni kell majd, és örülök, hogy minden kollégám ebben ugyanezt gondolja. A KOM, a bizottság javaslata alapján ugye nincsen többletköltsége. Hát ez nem biztos, hogy így van. Egyre több olyan visszajelzést kapok, ami azt mondja ki, hogy lehetséges, hogy lesznek többletköltségei, tehát foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is. Én személy szerint a többletköltségek engem nem zavarnak, az akadálymentesítés célja az, hogy hatékony legyen, de minden szempontot azért mérlegelni kell. Illetve a következő a hatály kérdése, hogy mire terjedjen ki. Mondok egy példát, van-e értelme a jegykiadó automatákat akadálymentesíteni, amikor már nagyon sok tagállamban már mobiltelefonon keresztül is használhatóak. Természetesen a, tisztában vagyok vele, hogy az idős emberek az új technológiákhoz korlátozottan férnek, illetve ehhez hozzáférő személyeknél ez problémás lehet, de hangsúlyozom, hogy 2020-ról beszélünk. Az én álláspontom szerint a hozzáférhető ICT, tehát az infokommunikációs technológiákra kell fókuszálni és lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatások teljes mértékben digitalizálva akadálymentesek legyenek. És ennek hiányában, csak ennek a hiányában kell az infrastruktúrát akadálymentesíteni. Ez egy nehéz kérdés, hogy a szegényebb országok esetében ez hogyan alakul. Fontos megérteni azt is, hogy az Európa folyamatosan visszacsúszik az innovációs fejlődés területén. Egyre több és több olyan szabályt alkotunk, amely megfogja őket. Tehát fontos, hogy ez az akadálymentességi szabály, ez ne ilyen úton járjon, hanem valóban ösztönözze az innovációt, az akadálymentesítés kéz a kézben járjon az innovációval rengeteg új fejlesztés van, amiről aztán kiderül, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek, vagy bármilyen más személy számára csodálatos, nagyszerűen akadálymentesítési lehetőséget teremt. Ilyen szempontból figyelni kell a kis- és középvállalkozásokra is. Itt merül fel bennem a kérdés, hogy az úgynevezett ö, a ö, garázsvállalatok esetében, vagy a startup cégek esetében most beszélhetünk-e kis és közepes vállalkozásokról? Mert ezek elsősorban innovációval foglalkozó vállalkozások, és segíteni kell őket is, hogy a helyes irányba fejleszék a termékeiket. Érzékeny kérdés még az audiovizuális terület, az elkereskedelem és a rendeletek már szabályozott területek, rendeleteken már szabályozott területek, tehát ezt komolyan figyelembe kell venni, hogy összhangban, összhang legyen a mostani irányelvek és a többi rendelet között. És fontos kérdés, tisztázandó kérdés, én is belátom, hogy jó kompromisszumok fognak születni, a technikai előírásokat illetően, hogy milyen mértékben legyenek korlátozottak, hogy, hogy hogy az innovációt ne veszélyeztesse. Én azt gondolom, hogy a munka nagy része még előttünk áll. Az árnyékjelentéstevői kollégáimmal már nagyon jól tudunk együttműködni, én viszont ezek nagy kérdések, hogyha ezeket sikerült tisztázni, akkor a végén úgy gondolom, hogy egy nagyon jó és kiegyensúlyozott véleménytervezet tud születni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy olyan vélemény, amit a mi szakbizottságunknak van kizárólagos kompetenciája és megosztott kompetenciája. A másik két bizottsággal is, illetve másik, a főbizottsággal, az Inkóval. val Tehát itt nekünk igenis komoly szavunk van, és nekünk ki kell állni az akadálymentességi elvek mellett, és ki kell állni amellett, hogy a fogyatékossággal élő személyek, plusz a társadalom minden olyan tagja számára hasznos szempontból legyen ebből a folyamatból. Tehát én azt szeretném elérni, hogy minden állampolgár az Európai Unión belül érezze ennek a pozitív hatását. Nagyon várom a kollégák véleményét. Köszönöm a szót. Thank you, Mr. Kosa. Uh... Köszönöm szépen, Kósa úr. És akkor most megadom a szót az árnyék előadóknak, Blinkevis úti asszonynyal kezdve a szocialisták részéről két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Kósa úrnak, az előadónknak, aki nagyon aktív volt, és nagyon alapos munkát végzett. A szocialisták részéről szeretném ennek a fontos véleménynek a módosítóit bemutatni. Először is szeretném leszögezni, hogy a frakciónk úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata nem rossz. De azért, hogy legjobban ki tudjuk aknázni az akadálymentesítési intézkedési csomagot, akkor ki kell bővítenünk az alkalmazás hatáját. Olyan definíciókra van szükség, ami a lehető legáltalánosabb, és minden kivételt korlátozónak kell tekintenünk, hogy ne le, pontosan azért, hogy ne lehessen ezekkel a kivételekkel visszaélni. Nagyon fontos jogalkotási aktus lesz ez, hiszen a mindennapi életet könnyíti meg emberek milliói számára, nem csak a fogyatékossággal élő személyek számára, hanem az idősek számára is, akik előbb-utóbb az életük során elérkeznek ahhoz, hogy teszem azt, korlátozott mobilitással élnek majd, és bizonyos szolgáltatásokat vagy termékeket nem tudnak majd igénybe venni emiatt. Szeretném felhívni a figyelmet a következőre. A szocialista frakció nem támogatja a az akadálymentesítés definíciójának leszűkítését, ahogy azt az előadónk javasolja. Nekünk rendkívül fontos, hogy ne csak a fogyatékossággal élő személyek, hanem a, a, az idősek, illetve korlátozott mobilitással rendelkező személyek is élvezhessék ezeket az előnyöket, tehát nem szabad leszűkítenünk ezt a definíciót. És egy ilyen széles megközelítés kibővíteni a azoknak a körét, akik ezzel jól állnak, és ellensúlyozza a gazdasági hatásait ennek a javaslatnak. Az épített környezetet illetően a bizottság javaslata nem kötelező érvényű a tagországok számára. Ami a véleményünk szerint hatalmas lukat üt ezen a jogalkotási javaslaton. Éppen ezért a frakciónk úgy gondolja, hogy az épített környezet hozzáigazítása olyan, azon szolgáltatások tekintetében, amelyre vonatkozna majd ez az irányelv, annak kötelezőnek kell lennie a tagországok számára. A frakció úgy gondolja, hogy az új fogalom, amit az előadó bevezet, a funkcionalitási követelmények, funkcionalitásra vonatkozó következ, követelmények, ahelyett, hogy hozzáférhetőségi, akadálymentesítési követelmény legyenek, ez felvizezi ezeket a az akadálymentesítési követelményeket, nem egészen világos, és teret ad a különféle értelmezésekre. Nem ért egyet a a célra vezetőség kifejezéssel, ahelyett, hogy hiszen ez a termékeknek a felhasználhatóságát fogja csökkenteni. De egyetértünk azzal, hogy a hatáját terjesszük ki, hogy ez vonatkozó háztartási termékekre, illetve a fizetési terminálokhoz, boltokban, stb. Rendkívül fontos az ön, a független önálló életvitelhez, nagyon fontos a korlátozott funkcionálással élő személyek számára. A mobil applikációkat is szeretnénk ennek az irányelvnek a hatájába beemelni. Úgy látom, hogy a következő előadónk nincs itt, tehát most akkor Harkin asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is megköszönöm Ádám, Kós Ádámnak ezt a kiváló munkát, és én is már örömmel tekintek az együttműködés elébe. Az én szempontomból a bizottsági javaslat nagyon jó kiindulási pontot jelent. Jó keretet adtak. Néhány észrevétel, hiszen tudom, hogy nincs sok időnk. Az épített környezet és a szolgáltatások nyújtása az, ahol módosítókat javasolunk. Úgy gondoljuk, hogy akadálymentesíteni kell az épített környezetet is azon szem, ezen személyek számára, hiszen enélkül sokszor nincs nagyon értelme, hogy akadálymentesítünk szolgáltatásokat digitális hozzáférésről beszél az előadó, egyetértek, de itt én szeretnék megint csak az épített környezetre is korlát, koncentrálni. Az egyik módosítás arról szól, hogy a bizottság szerint a lehető legkevésbé megterhelő módon kell a változtatásokat bevezetni. Egyetértek, de ennek lehetővé kell tenni, hogy minden ember teljes mértékben ki tudja használni az irányelv hatája alá eső szolgáltatásokat, termékeket, és itt valamiféle egyensúlyt kellene teremtenünk. Az univerzális dizájnnak az elgondolását támogatom, és az egyik módosítom, ugye megint a bizottság arra beszél a megfelelőségi vizsgálatok tekintetében. Itt nagyon fontos, hogy pontosak legyünk és hatékonyak. Hogy a tagállamok bevezethetnek szabályokat, de ezek, de legyenek minimum szabályok. És ez, ez olyan kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, hogy hiszen itt néha nem várt következmények lépnek fel és ezt én azt mondom, vizsgáljuk meg megint. Két dolog még, másokkal együtt is. A uh, funkcionális korlátozottsággal, Persons with Functional Limitation, uh, ez olyan célcsoportot jelent, amit célszerű beemelni az irányelve, de, de ezt a célcsoportot a bizottság definiálta, és azt mondom, hogy uh, itt látunk változtatásokat, de egyetértek a szociálástok, hogy valóban a korra járó korlátozottságot is bele kellene venni, hiszen ez észszerű. Azt hiszem, hogy többet most nem is mondok, de azt gondolom, hogy ez jó kiindulási alap egy jó együttműködés számára. Köszönöm. Thank you, Madame Kuneva. Köszönöm szépen, Kuneva asszony kapja meg a szót három percre. Köszönöm szépen. Που Köszönöm szépen neki az elvégzett munkát. Azt gondolom, hogy sikerült a megfelelő irányba terelnünk ezt a jelentést. Alapvető fontosságúnak tűnik számomra, az, hogy erre koncentráljunk. Ahogy a petíciós szakbizottság is mondta, a fogalmak tisztázásához szükség van egy méreható elbeszélgetésre a fogyatékkal élőket képviselő szervezetekkel. És arra a következtetésre jutottunk, hogy a Peti Szakbizottság által elfogadott következtetéseket megfelelő többséggel fogadták el. A FEM szakbizottságban szintén ez történt. Nagyon örültem, hogy ezt a definíciót sikerült elfogadni, és nagy örömmel látom azt, hogy Kósa úr hasonló ötletet szeretne itt is bevezetni, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó gondolat, mert ez kiterjeszti, kiszélesíti a hatályt. És hozzásegít azok nehézségeinek az elismeréséhez, akik funkcionális fogyatékossággal élnek. És azt gondolom, ez azért is nagyon fontos, mert a különböző szakbizottságok különféle üzeneteket küldenek eh, a döntésükkel. Ami az én módosítóimat illeti, én nagyon bízom Kósa úrban, és próbáltam eh, a foglalkoztathatóság eh, koncepcióját keresztül vinni a saját módosítóimban. És én azt szeretném, hogyha a speciális személyzet fogalmát is bevezetnénk, akiknek az a feladatuk, hogy segítsenek a fogyatékkal élőknek. Ez a szakszemélyzet a szolgáltató által, vagy a tagállam által kerülne biztosításra, a finanszírozást pedig az Európai Szociális Alapból lehetne megszerezni. Ami a finanszírozást illeti, ezen is elgondolkodtam, nem mondhatjuk meg a tagállamoknak, hogy milyen finanszírozással hajtsák ezt végre. Tehát mindössze egy javaslatot tehetünk. Nem kényszeríthetjük a tagállamokat bármilyen finanszírozási mód használatára. És jelenleg még egyeztetünk erről, de azt hiszem, hogy a finanszírozásra is gondolnunk kell. Köszönöm. Madame Köszönöm szépen, Zsanoka asszonynak adom most meg a szót a zöldek képviseletében két percre. Köszönöm szépen, én is köszönöm Kósa úrnak ezt a kiváló munkát, amit végzett. És én is remélem, hogy az árnyék előadói találkozók során megfelelő fogalom meghatározásokat tudunk kialakítani. A mai vitát hallgatván én is úgy gondolom, hogy két olyan fontos pont van, amelyel kapcsolatban jó kompromisszumot kell találni. Az egyik a hatály, Tudjuk, hogy a bizottság eredeti javaslata funkcionális, korlátozott funk funkcionitással rendelkező személyekre vonatkozott, és ezek közé sorolta a fogyatékossággal élő személyeket is. A jelenlegi szövegben a korral kapcsolatos vagy más jellegű korlátozások is benne vannak. Az én javaslatom, amelyet változatlanul fenntartok, az az, hogy a funkcionális, kor, funkcionális korlátozottsággal, illetve fogyatékossággal élő személyek lenne a legjobb meghatározás. De ezt majd még a kompromisszumok során átbeszéljük. A másik pont az, ami már egyébként árnyék előadói tárgyalásokon is ö, felvetettünk, ez a termékekről ö, szól, tehát hogy a ö, hogy a szándékolt vagy az előrelátható használatról beszéljünk a termékekkel kapcsolatban, még mindig meg kell nézni, hogy melyik mellett milyen érvek szólnak annak érdekében, hogy tudjunk választani a kettő közül. Remélem, hogy jó eredményre fogunk jutni a további munka során. Köszönöm szépen, Laura Ágia asszonyé a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Kósa úrnak is a munkáját. Mi őszintén szólva inkább többet szerettünk volna belefoglalni ebbe a munkába. A módosítóink nem nagyon mutatkoznak meg egyelőre a szövegben. kollégánk által elvégzett munka eddig igen pozitívnak mondható. De van egy olyan lényeges pont, amit mindenképpen tisztáznunk kell annak érdekében, hogy támogathassuk majd ezt a szöveget. A 3 per 10-esben az áll, hogy a tagállamoknak kell biztosítaniuk azt, hogy a, hogy a különböző környezetek hozzáférhetővé váljanak az irányelvnek megfelelően tehát a termékek és a szolgáltatások hozzáférhetőségéről a tagállamoknak kell gondoskodniuk. Viszont gyakorlatban ez mégiscsak azt fogja jelenteni, hogy kötelezzük a tagállamokat arra, hogy gondoskodjanak arról, hogy a fogyatékossággal élők hozzáférése meglegyen olyan épületekhez, ahol termékeket, illetve szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Tehát, hogy ezt kötelező jelleggel rójuk a tagállamokra. Nem értem, hogy kollégám miért nem fogadta el azt a módosítót, amelyet nem én magam, nem csak én magam nyújtottam be, hanem más frakciók is támogatták, illetve adott, adtak be hasonló módosítókat. Stevens asszony is beszélt az univerzális formatervezésről, amely a már létező épületek, illetve a majdan felépítendő épületekhez való hozzáférhetőséget határozza meg. IMCO, az IMCO-ban is volt ezekről szó, de a mi munkánk részét is képezi. Itt az egyezménynek kell, hogy megfeleljünk és a ratifikáció után minden épít, épületnek meg kell felelnie az egyezménynek. Remélem, hogy a további munka együttműködés szellemében fog folyni, és megoldjuk a problémákat. Köszönöm szépen. Melán asszony nincs itt. Márten úr, szeretne valamit hozzáfűzni? Nem. Akkor elmondanám. De Marek Plura is szeretne még valamit hozzátenni ehhez. Tessék, Marek, két perc. Köszönöm szépen, és köszönöm Kósa úrnak, az előadónak is az eddig elvégzett munkát. Úttörő jellegű ez a munka. Itt új meghatározásokat, új fogalmakat teremtünk, és nagyon örülök azoknak a javaslatoknak, amiket eddig láthattunk. A fogyatékkal élők segítésére létrehozott jogszabályok így az összes polgár életét könnyebbé teszik. Életünk különböző szakaszaiban sokszor szembesülhetünk a korlátainkkal. És nagy örömömre szolgál az is, hogy a szolgáltatás nyújtók és a gyártók is kapnak némi támpontot, és ebből az ügyfelek is profitálhatnak, hiszen új termékek és szolgáltatások jönnek majd létre és érdekes aspektus még a munkahelyen történő akadálymentesítés. És azt gondolom, hogy ha egy fogyatékkal élő személy úgy dönt, hogy elfogad egy munkahelyet, akkor az minden esetben egy olyan munkahely, amit ennek a fogyatékkal élő személynek az igényeihez szabnak. És erről mindig meg kell állapodni a munkaadóval. A munkaerőpiac ugyanakkor nagyon korlátozottan elérhető csak a fogyatékkal élők számára, mert a munkaadók félnek a jogi keret adta bizonytalanságoktól. Tehát ha sikerül a jogszabályi kereteket jobban meghatározni, az segíthet a fogyatékkal élők munkavállalásában. Köszönjük szépen! Március 22-én, 23-án lesz itt a szavazás, az IMKO-ban pedig április 25-én lesz erről szó. Következik a 13-as napirendi pont, az Európai Bizottság prezentációja az ügynökségekről szóló rendeletről. Ennek a témája a három tervezett felülvizsgálat, amely három testületet érint, az Európai Szakképzési Központot, az Európai Munkaegészségügyi Ügynökséget, és az élet és munkafeltételekért felelős szervezetet, a Eurofoundot. Azzal szeretném kezdeni, hogy megadom a szót David Pascal Gion úrnak, aki a foglalkoztatási főigazgatóság osztályvezetője. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok eh, a tisztelt képviselőknek és kollégáknak. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy nagyon röviden bemutathassam a három eh, alapító rendelet felülvizsgálatát. Ez egy kettős eh, produkció lesz. Most én fogom kezdeni, és aztán a kollégámnak fogom átadni. David Pascagyönnek hívnak, a szociális párbeszédért vagyok felelős, és a Eurofunddal való kapcsolatokkal is én foglalkozom. Azt javasolnám, hogy először mondanék néhány szót azokról a közös rendelkezésekről, amelyek mind a három ügynökség kapcsán relevánsak. Utána aztán átadom a szót Johnnának, aki a SZEDEFOP-pal való kapcsolatért felelős, és ő konkrétabban fog beszélni azokról a rendelkezésekről, amelyek ehhez az ügynökséghez kapcsolódnak konkrétan. Azt hiszem, hogy nem is kell önöket emlékeztetnem arra, hogy milyen alapvető fontosságú ennek a három ügynökségnek a munkája az Európai Bizottság szempontjából, de a többi Európai Uniós intézménynek is segítenek ezek az ügynökségek, így a parlamentnek és a tanácsnak is, és ezen túl az ügynökségek a szociális partnerek és a társadalom javára is fejtették ki tevékenységüket, a Eurofund esetében, az élet és munka körülmények esetében, a Bilbaui ügynökség szintén fontos szerepet töltött be, a szakképzés és oktatás pedig a CEDEFOB szakterülete. Most arról szeretnék beszélni, hogy mi az indoklása ezeknek a felülvizsgálatoknak, amit most végzünk. Alapvetően két oka van a felülvizsgálatnak. Az első az, hogy összhangba kell hoznunk ezeket az alapító rendeleteket a decentralizált ügynökségekről szóló közös megközelítéssel. Bizonyára emlékeznek rá, 2005-ben az intézmények megállapodtak egy közös megközelítésben, amelyel racionalizálni és karcsosítani lehet ezeket az ügynökségeket. És a három felülvizsgálattal azt céloztuk meg, hogy nagy mértékben összhangba hozzuk a három ügynökség működését azzal, ami ebben a közös megközelítésben található. Ahogy azt talán önök is tudják, a CEDEFOP és a Eurofund esetében 1975-ben készültek el ezek az alapító rendeletek, tehát már nagyon is ideje volt annak, hogy felfrissítsük ezeket. Egy másik fontos vonása a CEDEFOP-nak, a Eurofundnak és a Bilbaui ügynökségnek, az, hogy ezeknek az ügynökségnek három részük van. Ez azt jelenti, hogy az irányító tanács, illetve az elnökség tagjai nem csak a tagállamok, hanem a szociális partnerek is. Ez nagyon fontos és nagyon érdekes vonása az ügynökségeknek, és erre vissza fogok még térni a későbbiekben. A második oka ennek a felülvizsgálatnak az volt, hogy a rendeleteket hozzá tudjuk igazítani a valósághoz. Ahogy említettem, a három ügynökségből kettő több mint 40 éve létezik, és bizonyára önök is el tudják képzelni, hogy az elmúlt évtizedekben történt néhány változás. Az átdolgozás felülvizsgálat egyik célja az volt, hogy ezek a változások tükröződjenek a rendeletben is. Mielőtt szólnék néhány szót a konkrétabb részletekről a felülvizsgálatok kapcsán, szeretném még hozzátenni azt, hogy a bizottság szemszögéből nagyon fontos az, hogy a felülvizsgálatok még konkrétabbak és erőteljesebbek, ami az ügynökségek közötti együttműködést illeti. Természetesen már most is megvalósul ez az együttműködés, de szerettük volna ezt fokozni. Most szeretnék kitérni még eh, néhány fontos eh, vonásra a felülvizsgálatokkal kapcsolatban. Ami az ügynökségek szerveződését illeti, biztosan észre fogják venni, hogy eh, a jövőbeli irányító tanács összetételét illetően a bizottság szeretné megtartani a jelenlegi helyzetet. Ez azt jelenti, hogy mi azt javasoltuk, hogy az irányító tanács továbbra is maradjon változatlan, vagyis nem szeretnénk csökkenteni a szociális partnerek képviseletében érkező tagok számát. Ahogy azt önök is tudják, a három osztatú struktúra miatt a nemzeti szociális partnerek az irányító tanácsnak is tagjai. Azt javasoljuk, hogy ez maradjon továbbra is így, mert azt gondoljuk, hogy az ügynökségek három osztatú jellege valódi hozzáadott értéket teremt, és ezt szeretnénk megőrizni. Egy másik aspektus, ahol változásokat vezetnénk be, az az irányító tanács feladatköre, amit jelenleg kormányzó tanácsnak neveznek. Az elnökséget pedig átneveznénk végrehajtó testületé, És ez azért nem olyan nagy változás, mint ahogy az tűnik. Ami a feladatkört illeti, az irányító tanács az ügyvezető igazgatót és a teljes személyzetet is kinevezi. Jelenleg ez csak a Bilbao ügynökség esetében van így, itt az irányító tanács joga az, hogy kinevezze az ügyvezető igazgatót. De jelenleg a Eurofund és a CEDEFOP esetében nem ez a helyzet, ehelyett a bizottság nevezi ki az illetékes tisztviselőket. Ennek a változásnak az a célja, hogy az ügynökségeknek nagyobb autonómiája legyen. Ami az igazgatót illeti, az, hogy mostantól az irányító tanács nevezi őt ki, az azt jelenti, hogy mivel a megbízását az irányító tanácstól kapja, attól nem változik meg az igazgató feladatköre. Ami pedig a személyzetet illeti, Az, hogy ezért ki lesz a felelős, az sem változtat sokat a helyzeten, mert ahogy azt a rendeletben talán láthatták is, a javaslat ami összhangban áll egyébként a közös megközelítéssel is, azt mondja ki, hogy a személyzettel kapcsolatos kötelességek az ügyvezető igazgatónak lesznek delegálva. Tehát ugyanúgy fog kinézni a helyzet, mint ahogy most is a személyzet esetében. Az ügyvezető igazgató továbbra is megtartja a felelősségi köreit, amikkel jelenleg is rendelkezik. Csak kivételes körülmények között történhet meg az, hogy az irányító tanács visszaveszi, elveszi ezt eh, a delegált jogkört az ügyvezető igazgatótól, és eh, átveszi a személyzet irányítását. Eh, természetesen nem számítunk jelentős konfliktusra az igazgató, illetve a munkatársak között, de ilyen konfliktus esetében az irányító tanács visszaveheti ezt a felelősségi kört, és átadhatja másnak. Tehát ez csak konkrét és kivételes körülmények között történhet meg. És szeretném azzal lezárni, hogy elmondom, hogy a felülvizsgálatban van néhány konkrét elem a az egyes ügynökségekre vonatkozóan. Hallani fogunk majd a CEDEFOP-ról nem sokára, de ami a rendelkezések túlnyomó többségét illeti, minden javaslat teljes mértékben összhangban áll a közös megközelítéssel, és a jelenleg érvényes pénzügyi, illetve irányítási kérdések sem változnak. Ide tartozik például a program meghatározása, a költségvetés, a személyzet értékelése. Itt most befejezem, és utána természetesen válaszolok a kérdésekre, de most átadom a szót Danának, aki a Szedefobról fog beszélni. Csak néhány szót mondjon, kérem, mert már így is késésben vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most folytatni fogom, és mondok néhány konkrétabb dolgot is a CEDEFOP-ról. Ahogy kollégám David már elmondta, a célunk egyrészt az volt, hogy a közös megközelítéshez közelítsük az ügynökségek működését, de a felhatalmazások és feladatok újraosztását is szeretük volna megvalósítani. És különösen a CETEFOP esetében megragadtuk az alkalmat, hogy a külső értékeléssel összhangban a felhatalmazást hozzáigazítsuk azokhoz a tevékenységekhez, amelyek a CEDEFOK munkaprogramjában szerepelnek, és a kormányzó tanács által elfogadott munkaprogramhoz. A jelenlegi alapító rendelet a CEDEFOP szerepét abban határozza meg, hogy segíti a bizottságot abban, hogy a szakképzési politikákat elkészítse és népszerűsítse, illetve a CEDEFOP az európai szakképzési politika megvalósítását is segíti. A felhatalmazásban építettünk arra, ami az alapító rendeletben jelenleg is szerepel. És alaposabb változásokat csak a feladatok tekintetében javasoltunk. Ugyanis ahogy látható a jelenlegi alapító rendeletből is, a feladatok egyrészt, hogy úgy mondjam, nem felelnek meg teljes mértékben a tevékenységi körnek, amit a CEDEFOK valójában végez, illetve vannak olyan feladatok, amelyek már nem annyira fontosak a jelenlegi szakképzési együttműködési kontextusban. És itt most idézném az alapító rendeletet, amelyben az szerepel, hogy a fog feladata, hogy a szakképzési szabványok közelítését és a képzettségek kölcsönös elismerését segítse. Ez pedig már nem áll a szakképzési politikák középpontjában. Láthatják majd, hogy az új dokumentum a készségek és a képzettségek területére is koncentrál a szakképzésen kívül. És a feladatunk most már az, hogy segítse a bizottságot ezen szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, és az ügynökség három osztatú jellegére is konkrét utalás történik. Abban a cikkben, ahol az ügynökség céljait határozzuk meg, megemlítjük, hogy az ügynökség szolgáltatásokat kínál és támogatja a kölcsönös tudás megosztást a nemzeti szereplők, különösen a kormányok és a szociális partnerek között. Tehát ez a háromosztatú jellegre való utalás sokkal erőteljesebben jelenik meg a bizottság új javaslatában. A feladatok hatája, illetve azok tartalma a szakképzés, készségek és végzettségek területére koncentrál, tehát ez is összhangban van a CEDEFOP felhatalmazásával. Megvizsgáltuk a szerződés 165-ös oktatással foglalkozó cikkét, a 165-os szakképzéssel foglalkozó cikket, és a 149-es foglalkoztatással foglalkozó cikket, és azt mondanám, hogy ennek a hármas jogi alapnak az az oka, hogy egyrésztről a készségek és végzettségek területét nem lehet a képzés és oktatás ágazatba belegyömöszölni, ez átnyúlik a szakképzés területére is, illetve a szakképzés definíciója országról országra változik, tehát a közösségi jog itt egy kettős jogalapot követel meg, mind a 165-ös, mind a 166-os cikkre hivatkoznunk kell. És végül, de nem utolsó sorban, a szakképzés a munkaerőpiacra irányuló képzéseket foglal magában, és ezért a foglalkoztatással foglalkozó cikket is figyelembe kell venni. Itt szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy a szerződés 166. cikke a szakképzés területén végrehajtó jogkört ad, ezért fontos, hogy az az Európai Ügynökség, ami pontosan ugyanezzel a szakpolitikai területtel foglalkozik, az ászlájára tűzze azt is, hogy a végrehajtásban segítsen uniós szinten. És végül még azt szeretném elmondani, hogy a készségek és végzettségek területén nem új feladatokat adunk a CEDEFOP-nak. Ezek olyan feladatok, amelyek eddig is léteztek, és már régóta szerepelnek az éves munkaprogramban. Különféle jogi aktusok konkretizálják ezt, például a Europassról szóló rendelkezés. És összhangban azzal, ami korábban már elhangzott, a bizottság javaslatában szereplő szövegezés nem utal semmilyen konkrét jogszabályra, ugyanis azt szeretnénk, hogyha az alapító rendelet hosszú életű lenne, ezért igyekeztünk elkerülni azt, hogy konkrét eszközökre utaljunk, és általánosabb feladatokban határoztuk meg azt, hogy mit is csinál ez az ügynökség. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor megadnám a szót az előadóknak, Ann Sandernek. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az Európai Bizottság képviselőinek a prezentációjukat, és azt is, hogy eljöttek erre a megbeszélésre. Én annak a javaslatnak vagyok az előadója, amelyik a CEDEFOP-al foglalkozik, ezért különös figyelemmel kísérem ezt az ügynökséget. Kávé Sammon és Hok urak foglalkoznak a két másik ügynökséggel, ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy mind a hárman készen állunk arra, hogy együtt működjünk önökkel, teljes frakciónk támogatásával. Erőteljes álláspontot szeretnénk képviselni az Európai Parlamentben ezzel kapcsolatban. Az én javaslataim nagy részt a, az 2012-ben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által elfogadott közös megközelítésre alapoznak, és egyszerűsíteni kívánják az ügynökség működését. Ma szeretném megosztani önökkel a legfontosabb elgondolásokat, amelyek mellett ki fogok állni. Négy dolgot mondanék. Először szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos a kompetencia, illetve a végzettségek valamint az, hogy a szakképzés és az oktatás között megteremtsük a kapcsolatot. Tehát a 165-ös és 166-os cikk közötti kapcsolat. Ezért szerintem is fontos, hogy a kettős jogalap megmaradjon. Szerintem ez nagyon fontos, és abba az irányba mutat, hogy a CEDEFOP küldetését újra kell fogalmazni, ami ma jelenleg tartalmazza a kompetenciákat és a végzettségeket is. Tehát ezt én fontosnak tartom. A második dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy örömmel látom, hogy a három osztató irányítási struktúra megmaradt. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Mindenki, akivel csak beszéltünk, nagyon fontosnak tartotta ezt. Ez a rendszer egyelő partnerként kezeli a szociális párbeszéd alanyait is, és ezért számomra létfontosságú, hogy a terepen dolgozók, akik végrehajtják a szakpolitikákat, vagyis a szociális partnerek és a tagállamok részt vehessenek a rájuk vonatkozó fontos döntések meghozatalában. És szeretnék még kitérni arra, hogy a CEDEFOP küldetése az egyenlőségen alapul. Ők nem versenyeznek sem a bizottsággal, sem a szociális partnerekkel, sem a tagállamokkal. A CEDEFOP-nak egy új feladata is lesz, és én ezt támogatom, hiszen jelenleg is végez már ilyen tevékenységet, ahogy azt az Európai Bizottság is kiemelte. A negyedik dolog pedig, amit mondani szeretnék, az én jelentésem ki fogja emelni az irányító bizottság stratégiai szerepét az ügynökség munkájában, hiszen az ő feladatuk a tevékenységek stratégiai iránymutatása. Az ügynökség irányítása továbbra is az igazgató feladata lesz. És elnök asszony, szeretném kihasználni, megragadni az alkalmat, hogy a bizottság itt van velünk, és feltenni néhány olyan kérdést, amire nem kaptunk választ az eszmecsere során. Talán a bizottság meg tudja nekünk mondani, hogy mi a pontos válasz ezekre a kérdésekre, mert szerintem több kolléga fejében is felmerül. Azt szeretném tehát kérdezni, hogy miért nem várjuk meg azt az értékelést, amit a bizottság jelenleg is végez az ügynökségek működésével kapcsolatban, és miért nem csak ezután vizsgáljuk fel az ügynökségek alapító rendeleteit. Lehet, hogy ők a bizottság javasolni fog egy módosítást a rendeletben, de az év végére el fognak készülni ezek az értékelések, és utána megint lehet, hogy módosítani kell majd az alapító okiratokat. Tehát én meglehetősen szkeptikus vagyok az ütemtervel kapcsolatban, annál is inkább, mert a közös megközelítés nem jogilag kötelező érvényű, ezért azt gondolom, hogy nehezen védhető a polgárok szemében az, hogy most időt és pénzt szánunk a felülvizsgálatra, amikor 2018 elején egy újabb felülvizsgálatra lehet szükség. Tehát most azt szeretném kérdezni, hogy miért készítjük el most ezt a felülvizsgálatot, miért nem várunk még néhány hónapot ezzel? Ezt szerettem volna csak elmondani. Minden esetre nagyon örülök, hogy közösen dolgozhatok a kollégáimmal. Azt gondolom nagyon fontos, hogy közös javaslatokat tehessünk az ügynökségekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Akkor Hok úr lesz a következő, aki pedig az EU-osával, OSA-val kapcsolatban fogja megosztani a nézeteit. Köszönöm szépen. Szeretném én is megköszönni a bizottságnak ezt a rendkívül részletes beszámolót a problémákkal kapcsolatban. Csak rövid eszmecserére van lehetőség. Tegnap találkoztunk Szeglecsek asszonyról, az, az Orsa részéről, itt a szakbizottságon belül, és vele részletes eszmecserét tudtunk folytatni az egészen részletekbe menően. Úgy gondolom, hogy az OSA hozzájárult az emberek egészségezés és biztonságához a munkahelyeken. 4000 halálos baleset az Unió egészére nézve, három millió baleset évente, munkahelyi balesetről beszélek, csak hogy néhány számot adjak amelyek kisebb vagy, kisebbek vagy komolyabbak különböző vállalatoknál. Százezer ember életet tudtunk megmenteni. És ezt megtehetjük, hogyha a karcinogén és mutagén anyagok ellen is fellépünk, de nagyon örülök, hogy a bizottság és a három ügynökség felismerte ezeket a problémákat. Na most, mik a nehézségek, melyek azok a nehézségek, amelyekkel a felülvizsgálat során beütkö, beleütközünk? A bizottság frissítette a rendelkezést az új helyzethez, és ez manapság már egy bevett dolog. És szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire örülünk, hogy ez a háromoldalú, háromosztató megközelítést fenntartjuk. Hiszen az a megállapodás, amit a szociális partnerek, illetve a munkáltatókkal kötöttünk, ez nekünk nagyon sokat ér, és nagyon értékes. Most részemről ennyi köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. És akkor kávé Samban úr következik. Az Eurofundal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciául fogok beszélni a következő okok miatt. Mert annak ellenére, hogy nem tudok annyira jól angolul, Meghallgathattam a bizottság prezentációját Molière nyelvén is. A bizottság úgy döntött, hogy felül akarja vizsgálni az ügynökségeket, köztük a Eurofoundot, ami egy nagy presztízsű és nagyon hatékony szervezet. és azt is tervezi, hogy egy méreható vita után újra nagyjá teszi ezeket az ügynökségeket. Leegyszerűsítve a dolgokat, két nagyon különböző aspektust tudnék kiemelni. Először is, hogy a szervezeti struktúra Ezzel kapcsolatban beszélhetnénk a közös megközelítésről, és így tovább. Még hogyha ez nem is hivatalos felhatalmazás, azért mégiscsak egy erőteljes javaslat. És én azt fogom javasolni a kollégáknak, hogy a jövőben törekedjünk még nagyobb integrációra. És így a szinergiát minél nagyobb mértékben meg tudjuk valósítani. Ezekben a szervezetekben tehát lehet egy közös struktúrát találni. Ez nem létfontosságú ugyan, de jó lenne. Ezzel kapcsolatban be fogok nyújtani javaslatokat a kollégáknak, és természetesen meghallgatom az ő véleményüket is, hiszen fontos, hogy közösen döntsünk. A az Executive Board, illetve az ügyvezető igazgató a feladatkörök egyértelmű definiálása, a professzionálisabbá válás. Tehát az Executive Board, illetve az európai intézmények közötti kapcsolat, amelynek az eszközei ezek az ügynökségek, és így tovább van itt még sok kérdés, de két nagyon fontos dolog emelkedik ki. Először is, hogy 27 tag legyen három osztatú módon, ami összesen 88 tag, és ők éves találkozókat tartanak, nagyon sok pénzbe kerül mindez és árnyalva némileg azt, amit francia kolléganőm az imént elmondott, a, nem arról van szó, hogy a szakszervezetek, vállalkozók és a bizottság között oszlik ez meg, hanem szakszervezet, vállalkozók, illetve nemzetek. Ez nagyon nem ugyanaz, mert itt egy európai ügynökségről van szó. Ha azt akarjuk, hogy egy jobban prezentálható ügynökség jöjjön létre, ha egy olyan ügynökségről beszélünk, ahol százan vannak, és akiket nagyon jól irányítanak, és ebből 88 irányító tanácsi tag van, az nem, nem tekinthető komolynak. Javaslatokat fogunk ezzel kapcsolatban benyújtani, és megpróbálunk arra törekedni, hogy rotációs rendszerben történjen az irányítás, hogy az egyes csoportok felváltva képviseltethessék magukat. Mondhatnánk például azt, hogy az irányító tanács 9-9-9 tagból álljon. És elnök asszony, nem tudom, hogy a Eurofund a legkevésbé fontos-e, de a kollégáim annyi időt kaptak, amennyit csak akartak, hogyha nem akarja, hogy én ezt végigmondjam, akkor itt most megállok. De azt nem uh, tudom elfogadni, hogy mások túlléphették a hozzászólási időt. Uh, Nos, az a legnagyobb probléma, hogy túlfutottunk a keret, hiszen annyi minden van a napirendi pontokon. Tehát vissza fogunk erre még térni, úgy, ahogy szoktuk minden éven, akár többször is. Nos, ezzel együtt is vannak, elhangzottak itt kérdések a bizottság felé. Három percet tudok adni, hiszen mert még annyi mindenről kell beszélnünk ma. De kérem, hogy legalább néhányra röviden válaszoljon. Az egyik kérdés ugye az volt, hogy hogy, ez a, hogy miért van most ez a felülvizsgálat. Van ennek valami különösebb oka? Gyanakodnunk kellene? Köszönöm szépen, elnök asszony. Euh, megragadom akkor én is az alkalmat, hogy az anyanyelvemen euh, szólaljak meg. Euh, válaszolni fogok arra a kérdésre, ami az időzítését illeti ennek a javaslatnak. A bizottság egy csomagot javasolt, együtt kezeljük a három intézmény felülvizsgálatát. A kérdés azt érintette, hogy nem lenne jobb várni ezzel. A bizottság elkezdte az értékelést, és ez az értékelés elég sokáig tart, tehát idén évvégéig fog tartani, vagy akár még áthúzódhat a következő év elejére is. És a bizottságnak itt azt kell eldöntenie, hogy még egy felülvizsgálatot végezem majd, miután az értékelés lezárult. De egy ilyen felülvizsgálatot megelőző elemzés szintén hónapokig tart, tehát a bizottság részéről nehezen lenne elképzelhető az, hogy még egy felülvizsgálatot kezdeményezzen 2019 vagy 2020 előtt. Ugyanis ahhoz hatásvizsgálatra lenne szükség, konzultációra, szociális partnerekkel, tehát ez nem tűnt nekünk megvalósíthatónak a jelenlegi mandátum alatt. Tehát nem tudtunk volna mélységében foglalkozni az ügynökségekkel, ezért döntöttünk úgy, hogy két lépcsőben haladunk előre. Először egy technikai, administratív jellegű módosítással, ami a Common Approach-on alapul, és utána egy mélyrehatóbb változást készítenénk elő, és esetleg a következő mandátum alatt majd egy új javaslatot nyújtunk be arra vonatkozóan is. Köszönöm szépen, hogy megpróbált tömören válaszolni. A következő koordinátorok ülésén fogunk erről eszmét cserélni, hogyha erre a kérdésre még visszatérünk, hiszen voltak képviselőtársak, akik nem nagyon voltak elégedettek az időzítéssel. Nos, ha március 30-áig lehet déli 12 óráig módosítókat benyújtani, ezeket pedig a módosítókat április 25-én fogjuk megvitatni, és június 21-22-én fogjuk eh, elfogadni itt a szakbizottságban. De elviekben lehet, hogy erre majd még vissza kell térnünk, annak ellenére, hogy nem is ezekről az évekről beszélünk, vizsgálunk. És akkor ezzel elérkeztünk a napirendi pontok közül a 14-eshez, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, és megadom a szót Lavrilő úrnak, aki az előadó. Köszönöm, elnök asszony. Igyekszem nagyon tömören fogalmazni, mert már negyed órával túlhaladtuk az előző vita által hagyott időt. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi, többéves pénzügyi keret belül az európai ügynökségeket is egyszerűsíteni kell és a 263-as cikk kapcsán, ami a szociális innovációról szól, a 266-os az Európai Szociális Alapról szóló, a globális alkalmazkodási alap, illetve a leg, leginkább rászorulókkal foglalkozó alap tekintetében is kompetenciát kaptunk. Ezek nagyon összetett témák, és megnehezíti ez a jogszabályok végrehajtását is. Ugyanakkor ez a KKV-knak és a polgároknak is javára válhat, mert egyesek olyan nehezen tudnak hozzáférni ezekhez a forrásokhoz, hogy inkább le is mondanak róluk. Az európai számvevőszéken állandó probléma az, hogy szélesebb körben, átfogóban kellene alkalmazni az egyszerűsített költségekre vonatkozó opciókat. Ez lehetővé tenne, tenni a hibák csökkentését, mert általában a problémák hibákból, tévedésekből és nem pedig csalásokból adódnak. Tehát az egyszerűsített költségek esetében egyáltalán nem szokott csalás történni. Tehát a, ez javíthatná az európai alapok hozzáférhetőségét. A hozzáférés megkönnyítése az európai alapok ismertségét is növelhetni, ami egy igen fontos politikai kérdés. A tagállamok és a vállalkozások, valamint a polgárok szemében is fontos lenne ez. A jelentés tervezetem különösen arra törekszik, hogy az egyszerűsített költségeken túlmutasson. Szeretnénk megemelni 150 ezer euróra a küszöböt, jelenleg 50 ezer euró ez a plafon. A bizottság pedig 100 ezer eurót javasol a felülvizsgálatban. Ezen kívül létfontosságú az, hogy a jelenlegi orientációs feljegyzéseket is módosítsuk. A felülvizsgálatot ki lehetne használni arra is, hogy az alapok több rugalmasságot kaphassanak a közös alkalmazás esetében is. A jelentésemnek ez tehát a gerince. Köszönöm, ennek asszony. Valaki szeretne az árnyék előadók közül hozzászólni ehhez a kérdéshez? Röviden. Pirinszki úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Néhány olyan szempont van, amely konkrét kérdésekhez kapcsolódik, mégpedig az olyan támogatásokat érintő alapok kérdéséhez, amelyek a kompetenciánkba tartoznak. A 125-ös cikk az új költségvetési rendeletben, illetve az új 38-as cikk ugyanitt, az annak a lehetőségét vázolja föl, hogy egyrészt az Európai Szociális alapból, illetve az Eurofond, az európai leg, legszegényebbeknek szánt alapokból át lehetne csoportosítani forrásokat a stratégiai fejlesztési alapba, és ez ezt én erősen megkérdőjelezném, és szeretném tudni, hogy a bizottság milyen, milyen eszközökkel szeretné az, az FC megfelelő végrehajtását ösztönözni, ahelyett, hogy az adott forrásoktól megfossza a, megfosztaná a tagállamokat és az új horizontális európai strukturális és beruházási alapokról szóló rendelkezésekhez ez hogyan illeszkedik, különösen a migránsok és a menekültekről szóló rendelkezések fényében. Aztán a bizottságot megkérném arra is, hogy magyarázza el, mire gondolt, amikor a beruházók megkülönböztetett e, bánásmódjáról beszél, illetve azt is magyarázzák meg, hogy az európai szociális alapokra ez milyen kihatással lesz. Aztán hozhatnának példákat arra is, hogy a szociális alap külön prioritásai során mire gondol, tehát amikor 100 százalékig terjedő társ finanszírozásról beszél, amely a különböző pénzügyi eszközök többek között az EFSI kombinált felhasználását jelenti. Aztán még kérdés lenne következő témákban. A bizottság miért javasol változtatásokat a Szociális Innováció Európai Programjában mégpedig az éves támogatás indikatív eh, százalék számának eltávolítása kapcsán a különböző eh, tengelyekhez való hozzáférés kapcsán, és az Európai Parlament EASZ program kialakításában vállalt szerepét a bizottság hogy képzeli el? Ugyanis emlékeztetnék arra, hogy a foglalkoztatási bizottság az több éves keret felülvizsgálatánál a progresszhoz való hozzáférésnél szerette volna megtartani a 60%-os indikatív százalékarányt. Aztán a az egyes mellékletben is van egy javasolt változtatás az, e, az ESF rendel, rendeletben. Itt megjelennek a hajléktalanok és a munkanélküliek is. Mi az oka, illetve az indoklása annak, hogy ezeket az indikátorokat szeretnék megtartani? Ugyanis erről már sokat vitáztunk, hogy egyáltalán van-e hasznuk vagy inkább csak korlátozó jellegűek ezek az indikátorok, amelyek inkább nehézségeket teremtenek. Aztán van még egy kérdés, elnök asszony, ami arra a javaslatra vonatkozik az új költségvetési rendeletben, amely annak lehetőségét képzeli el, hogy az irányító ö, testületek külső ö, szakértőket használhatnak az egyszerűsített költségvet, költségek meghatározására. Ezt a gyakorlatban hogy képzeli a bizottság? Ezek a kérdéseim, elnök asszony. Köszönöm szépen, Monika Váner. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen az el, előadónak is az eh, előadást. Eh, nagyon rövid az időnk, úgyhogy röviden fogok szólni, a legfontosabb pontokat fogom csak megemlíteni azok közül, amelyek a zöldök, zöldek számára fontosak, és még nem említették meg őket az Európai Globalizációs Alap 271-es eh, úgy gondoljuk, hogy ez rendben van, de a 263-as EASI programmal kapcsolatos javaslatukat nem tartjuk jónak, különösen a világos utasítás megszüntetését arra vonatkozóan, hogy milyen területre milyen támogatásokat lehet felhasználni, az átcsoportosítások lehetőségét nem tartjuk jónak, tehát hogy a Progress programból például a, az egy munkanélküliség elleni harcból a munkaerőpiaci célú támogatásokba lehetne átcsoportosítani támogatásokat, vagy a határokon átnyúló partnerségekre kevesebb jutna, úgyhogy a a 263-assal kapcsolatban kritikusak lennénk aztán az Európai Stratégiai és Beruházási Alap meghosszabbításával kapcsolatban már volt szó arról, hogy a 266-os sem eléggé oké, okay, az a szociális alapból korlátlanul lehetne átcsoportosítani az EFSZ-be pénzeket, ezt elutasítjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egyszerűen a kohéziós politikai megtámadásának, illetve a szociális alapok megtámadásának minősül az, hogy korlátlanul korlátlanul lehetne az egyikből a másikba forrásokat ut, utalni. Egyszerűen így ki lehetne fosztani ezt a szociális alapot, és mi ezt politikai szempontokból természetesen elutasítjuk. Tehát ez a két megjegyzésem lett volna. Köszönöm. Thank you, Jasenko Selimovic. Köszönöm szépen, Selimovic úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. És Köszönöm az előadónak a magyarázatot. Nagyon nehezemre esik szöveg nélkül eszmecserét tartani erről a témáról. Nem tudom, miért nincs szövegünk. Én szerettem volna látni, nem tudom, miért nem kaptuk az ülés előtt meg. De azért azt szeretném elmondani, hogy a bizottság szövegéről mi a véleményem. Támogatom a bizottság abbeli ambícióját, hogy egyszerűbbé, rugalmasabbá szeretné tenni a költségvetési szabályok alkalmazását, hiszen ez kulcsfontosságú arra nézve, hogy a források, az alapok megfelelőképpen tudjanak működni. Ugyanakkor az előttem szólók néhány gondolatával együtt egyetértek, én is szeretném, hogyha a prioritásokat felülvizsgálnánk az alapoknál. A, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata az első szakaszban több új krízisre vetett fényt, a migrációs menekült válság, a mezőgazdasági válság, a munkanélküliség különösen fiatalok körében tovább is tapasztalható magas aránya, és más ilyen problémok vannak, és ebben az problémák vannak, és e- ebben az esetben az alapoknak a prioritásait is újra kellene gondolnunk hiszen egyszerűsíteni akarunk, szeretnénk a rugalmasabbak lenne, rugalmasabb lenne a, a források használata, de ezzel együtt átgondolhatnánk, hogy mire akarjuk leginkább őket használni. Hogyha új krízisek, illetve új jelenségek merülnek föl a mindennapi életben, akkor erre is szükség lenne. Például a munkanélküliség elleni harcban, illetve a a munkavállalók munkaerőpiacra való újra belépésének a segítségét, illetően nem vagyunk eléggé specifikusak, már pedig ezek mostanában nagyon fontos feladatok. Aztán néhány alappal kapcsolatban arra is gondoltam, hogy nem biztos, hogy megfelelőképpen használtuk őket, illetve, hogy a rugalmasság, rugalmasabbá tétellel nem szabad a céljukat megváltoztatni. Például a szociális és innovációs célú alapnál meg kellene tartanunk azt a célt, hogy a szolgáltatás, illetve az alkotás végeredménye legyen a legfontosabb célunk, ne pedig az, hogy ezt bürokratikus akadályokkal késleltessük, hogy megakadályozzuk az, az nem lehet, hogy valaki támogatást kap egy Európai Uniós alapból, és akkor annak a pénznek a felét egy, egy csomó más célra kell, hogy, meg, hogy fordítsa a helyet, hogy a teljes összeget a megfelelő termék vagy eredmény elérésére használhatná. A kudarcot vallott szociális projektekből is tanulnunk kell. Persze a legjobb példák megosztása fontos, de azt is meg kellene nézni, hogy a következő szakaszban mi az, ami elkerülendő. E, e, ebből is tudunk tanulni. Harmadsorban a globalizációs és kigazítási alap szabályozásával kapcsolatban én támogatom természetesen a támogatnám azokat a munkavállalókat, akik a globalizáció miatt elvesztették az állásukat. Nagyon fontos, hogy megvédjük őket, hogy segítsük őket ezekben a helyzet, ez, ebben a helyzetben. De én amióta itt vagyok, azt látom, hogy valami történik, és akkor egy vállalatnál elbocsátásokra kerül sor, de inkább azt csináljuk, hogy megpróbáljuk ezeket a vállalatokat kisegíteni a helyz, eh, rossz helyzetükből, és akkor van, van olyan, aki, vannak olyan országok, akik a, a, akik erre a vállalatra szavaznak, vannak akik arra. Én úgy gondolom, hogy ez ösztönzőként kellene inkább használni a globalizáció negatív hatásának, hatásainak megelőzésére, nem pedig a már bekövetkezett problémák kezelésére. Végül pedig, amit még szeretnék látni a szövegben, támogatom hogy rugalmasabb és egyszerűbb legyen a források használata, de néha a rugalmassággal visszaélnek, mégpedig úgy, hogy bizonyos országoknak megengedik, hogy bizonyos célokra bizonyos forrásokat felhasználjanak, más országoknak meg nem. Ezt szeretném elkerülni, szeretném, hogyha mindenki számára egyenlően minden rendelkezés ugyanúgy vonatkozna. Ennyit akarok mondani, és a módosítókkal majd később jelentkezünk, ha a szöveg is rendelkezésünkre áll. És akkor most Szukovászonynak adom meg a szót a, az EMPOL főigazgatóság részéről. Jó néhány kérdés hangzott el a bizottság felé, de kérem néhány percben válaszoljon. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hallottam az előadást, Ér, tudom, hogy késésben vagyunk összességében. Szeretném megköszönni ezzel együtt is az észrevételeket az előadó részéről, és a kollégák által feltett kérdéseket. Először is azzal kezdeném, hogy válaszolok azokra az észrevételekre. De szeretném elmondani, hogy a, az omnibus rendelettel kapcsolatban, illetve a kiegészítő rendeletekkel kapcsolatban, a költségvetési rendelettel kapcsolatban a bizottság célja az, hogy egyszerűsítse a felhasználást az alapok tekintetében, mindent függetlenül attól, hogy közvetlen vagy közös irányítás alatt állnak ezek. Az egyszerűsítés egyszerűbbé teszi az irányítóhatóságok, illetve a kedvezményezettek felé, illetve és a végfelhasználók számára is az alapok esetén, amikor arról kell jelenteniük, hogy mit értek el, és ez mennyibe került. Először válaszolnék Pirinszki úr kérdésére azzal kapcsolatban, mi a kapcsolat az ESA és az EFSI között. Az ESA nem, nincs kizárva abból, hogy bevonjuk magánbefektetők által ö, finanszírozott projektekbe velünk, ha ez releváns, és segíti elérni a programok céljait annak a programnak a célját, ahonnan pénzt kapunk. Tehát a lehetőség megvan. Úgy gondoljuk, hogy lehetnek olyan esetek, ahol az esz ból is finanszírozhatunk az EFSI által is társfinanszírozott projektekre, de ez azt jelenti, hogy 100%-ban finanszírozza, társfinanszírozza az Európai Uniós forrás a projektet, de csak akkor, hogyha ezt az EFSZ-n keresztül tesszük meg, és elérjük eh, az adott operatív programnak a kitűzött céljait. Van lehetőség arra is, hogy ezt felhasználjuk, amikor kis ö, eh, visszanemtérítendő támogatást adunk különleges szükségletekkel rendelkező embereknek, ahol a normális, átlagos bankrendszer ezt nem tudná megtenni, például a fogyatékossággal élő személyeknek, olyan személyek részére, akik nem tudnak bankgaranciát felmutatni, és nem kaphatnak bankgaranciát. Ez, ez más pénzügyi eszköz, és az a tapasztalat a tagállamok részéről már az előző programozási periódusban is, hogy ha például a nőknek vagy fiataloknak a a vállalkozói létét segítő programokat támogattuk, akkor most azt látjuk, hogy ha segíteni akarjuk az emberek önfoglalkoztatását, és ez befektetési prioritást jelent számunkra, azt látjuk, hogy kis hitelek, akik, azok számára, akik vállalkozást akarnak indítani, ezt lehetővé kell tenni. A javasolt változtatás az a foglalkoztatás és innovációs programban javasolt változtatások ö, lényegesek. A prioritási tengelyek között és ezek egyes részeivel kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy ahogy az előttem szóló kolléga is említette, hogy nagyobb rugalmasságot szeretnénk látni, és a finanszírozást szeretnénk közvetlenül összekötni az igényekkel és szükségletekkel. Gazdasági és szocioökonomiai fejleményeket vettünk figyelembe, amikor ezt a rendeletet elfogadtuk, de a, az alap céljait nem akarjuk megváltoztatni, ezt szeretnénk megtartani, és semmiképpen nem akarjuk megváltoztatni a tengelyek alap kulcs prioritásait. Szeretnénk nagyobb pénzügyi rugalmasságot látni, amikor az éves program projektjeit végrehajtjuk. A 2017-es költségvetés megszavazásakor megmutatta a, bizot, a parlament, hogy nagyon is komoly szava van abban, hogy milyen pénzeket mire költsük. Nagyon erős lehetősége van a parlamentnek arra, hogy mire költünk az EASY programból. És az Európai Szolidaritási Alap kísérleti projektjeire is jut ebből az összegből, hogy miért javasolunk az ESA rendeletben változásokat. Itt három indikátort szeretnénk, eredményindikátort szeretnénk megváltoztatni. A a foglalkoztatás nélküli háztartások esetén szeretném hangsúlyozni, hogy bevezettünk ebben a programozási időszakban közös output indikátorokat, hogy jobban lássuk azt, hogy mit értünk el az elköltött forrásokkal. Szeretném elmondani, hogy az első, a végletes első két éve alatt komoly akadályba ütköztünk, méghozzá abban, abban, hogy a tagországok alul jelentettek, ami azt jelentette, hogy ugye minden, elvileg minden egyes végfelhasználóról meg kellene kérdezni, hogy mi az életkora, hogy, hogy a foglalkoztatás nélküli háztartások esetén milyen korú, stb. És itt eljutottunk oda a személyes adatok kérdéséhez, a rendelet, illetve a nemzeti jogszabályok a személyes adatok védelméből nem teszi lehetővé, hogy ezen indikátor esetén jelentsenek felénk az emberek, és így éppen ezért kevesebbről kap jelentést, ahhoz képest, mint amennyinek támogatást nyújtottunk. Tehát a jelentésbeni, illetve a ténylegesen támogatott személyek száma nem egyezett meg. És ez komoly akadályt jelentette. Visszaléptek a tagországok bizonyos projektektől, hiszen azt mondták, hogy pénzügyi jelentésnek kell kapcsolódnia a tényleges teljesítéshez, és hogyha nem passzol ez a kettő, akkor ezt így nem lehet csinálni. Nos, Mm, azt akartuk látni, hogy a foglalkoztatás nélküli háztartásokból az embereket hogyan kezelik, hogyan találnak vissza a munkerőpiacra, és kétszer is javasoltunk értékelést úgy, hogy megszerezzük ezt az információt, anélkül, hogy magát a program egészét veszélyeztetnénk, annak céljait. Biztosak akarunk lenni abban, hogy ez az indikátor figyelembe vesszük, hogyha hogyha tényleg a foglalkoztatás nélküli háztartásokban élő személyekre akarunk koncentrálni, állástalanokra, hiszen hogyha nincsenek benne a jelentésen, jelentésben, nem biztos, hogy a résztvevők életét valóban befolyásolni tudja. Olyan indikátorokra van szükség, amely megmutatja, hogy egy adott beavatkozás az állástalanok számára, hogy ez valóban segített és megváltoztatta ezt a helyzetet. De nem tudjuk felmutatni, hogyha van, teszem azt egy diák, akinek, aki mondjuk áll, áll, foglalkoztatás nélküli háztatásból származik, és nem tudjuk megmutatni, hogy ez a személy, aki mondjuk kap iskola utáni támogatást, de nem tudunk semmit a családjáról, hogy valóban állástalan háztartásból származik. Nálunk viszont ez fontos körülmény lenne. Éppen ezért teljes képet szerettünk volna kapni arról, hogy tulajdonképpen kinek is nyújtunk mi támogatást, de a programodási időszak alatt csak kétszer láttuk azt, hogy, hogy hány olyan ö, személyt tudtunk támogatni, aki ö, állástalan háztartás, állás nélküli háztartásból származik. Az egyszerűsített költségelszámolás lehetőségként elérhető, fejlődik a módszertan, korábbi adatokra alapozunk az előző programozási időszakból, és segítségre van szüksége bizonyos tagországoknak ahhoz, hogy ne egy ne töltsenek egy évet azzal, hogy a bizottsággal leveleznek és beszélgetnek, hanem szakértő segítséget kapjanak a módszertan kidolgozásához bizottság terve az, hogy kétszer, évente kétszer fog tehát konzultációs lehetőséget biztosítani a tagországok számára. Azt hiszem, van még egy kérdés a DGF-fel kapcsolatban ez ex post tevékenységről szól, tehát ez gyakorlatilag a válság utáni támogatásról nem vállalatokat támogat, hanem a válság miatt bezárt vállalatoktól elbocsátott embereket támogatja a stabiliz- a, ez az alap, és az EASI-ra 150 millió eurót költöttünk, 30 ezer embert támogattunk munkahelyük elvesztése után a vállalatokkal és a, a szakszervezetekkel való együttműködésben egyébként, amelyeket tehát a, stabil, a, a, az alapból költöttünk el. Elnök, köszönöm szépen, és a több további kérdésekre való választ pedig majd kérem, hogy írásban nyújtsab, és ezt a szakbizottság kitagoknak majd megküldjük. 30, március 30-áig kell beadni a módosítókat, április 25-én szavazunk nálunk a szakbizottságban, május 11-én lesz a többi szakbizottságban, illetve a illetékes szakbizottságban a szavazás, és majd ősszel került, kerül a plenáris ülés elé a kérdés. Igen, egy kicsit késünk, de minden esetre most oda át tudunk, érni, át tudunk térni a 15. ponthoz a minimum jövedelemre vonatkozó politika, mint a szegénység kezelésének eszköze. Áge asszonynak adom meg már is a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben az évben lesz a római szerződés évfordulója, fontos dátum. és megmutatja, hogy Európát értékekre próbáltuk alapozni, amióta csak az e- egyezmény létezik, de most a jelenlegi helyzetben eh, a nehézségek miatt nagyon messze vagyunk attól a szociális Európától, amely meg kellene, hogy védje állampolgárait. Az évfordulóra nagyon büszkék vagyunk, és az eh, római szerződés évfordulója mellett ugyanakkor meg kell ünnepelnünk annak a tizedik évfordulóját is, hogy az es, a súlyos válság sújtotta Európát, és a munkaerőpiac, valamint az európai társadalom szövete azóta rendkívül sokat változott, az, a kontinens északi és déli része között hatalmas szakadék tántong, 110 millió embert fenyeget a szegénység és a társadalmi kirekesztettség. Természetesen a kormányok próbálkoztak azzal az intézményekkel, európai intézményekkel együtt, hogy a válság hatását enyhítsék, de ahogy látjuk, a szegénység és a munkanélküliség eh, kimutatók nem javulnak, és eh, az aktív munkaerő piaci politikák, amelyeket a kormányok, amelyre a kormányokat felszólítottuk, nem működnek. A minimum jövedelemre vonatkozó javaslatok azt próbálják megmutatni, hogy a válság hatásait még milyen más párhuzamos módokon tudjuk enyhíteni, illetve hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen, amely 110 millió európai állampolgárt sújt, milyen módon tudunk aktívan politikai szinten fellépni. Ezen kívül munkahelyteremtés, fenntartható foglalkoztatás is a téma, ugyanis a munkanélküliek e, elveszítik a tárgyaló képességüket, és egyszerűen kívülrekednek a munkaerőpiacon, már pedig a hosszú távú munkanélküliség az nagy, nagyon súlyos probléma, és ennek a nagy mértéke mutatja, hogy milyen nagy gondokról van szó. Ezen kívül a készségek elvesztése, az önbizalom és a lelkesedés elvesztése ugyanúgy megakadályoz ezeket az embereket abban, hogy társadalmi életben aktívan részt vegyenek, és akkor ebből következik a társadalmi kirekesztettség, a pszichés problémák, a megrövidített, várható, megrövidült várható élettartam, a családi problémák, az értékek hanyatlása, a felelősségvállalás csökkenése és egyéb más problémák. Ezen kívül a be nem jelentett foglalkoztatás mértéke is nő, már pedig ez ugyanúgy nagy probléma, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a minimál jövedelmek rendszere valósuljon meg, különösen olyan államokban, ahol másképpen nem tudják nem tudnak harcolni ezekkel a kihívásokkal. Az európai Európa 2020-as stratégia alapvető célja szintén az, hogy a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élőket kiemeljük ebből a helyzetből. Ma ezt a célt úgy tudjuk e, elérni, hogyha aktív munkaerőpiaci politikákat folytatunk kép, e, képzés és támogatás, oktatás területén, és tudunk új meg munkahelyeket teremteni, különösen az olyan ágazatokra koncentrálva, amelyek e, leginkább fontosak a körforgásos, a zöld és a szociális gazdaság területén. És olyan munkahelyekbe befektetéssel, amelyek már léteznek, és ezeket kellene egy kicsit javítani. Nagyon fontos lenne, hogy megakadályozzuk a munkaerőpiacról való kiesést, hiszen a túl hosszú szünet után elveszítik a készségeiket az emberek. A társadalomban való visszalépés integráció érdekében lenne nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő hatékony szociális védelmi intézkedések is, például a lakhatás, az egészségügyi ellátás és az oktatás képzés garanciája. A jelentés célja nem csak az, hogy indítsunk egy vitát erről a kérdésről, ami amúgy is évek óta köröz, közöttünk, hanem az is, hogy a bizottságot állásfoglalásra késztessük. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség olyan kérdések, amelyek nem külön ne, nem korlátoznak, korlátozódnak egyes tagállamokra, hanem európai kérdések, és ezeket most sürgősséggel kezelnünk kell. For... Köszönjük. Meghívtunk négy szakértőt, hogy ők is elmondják a véleményüket csak 5 percet kapnak fejenként, és valóban meg fogom fújni a sípomat, mert az idő rend sajnos szorít minket. Először Maszla úrnak adnék szót, aki közgazdász, parancsoljon 5 percet kap. Okay. Good. Uh, this talk is about a garantált átmeneti állásról szeretnék beszélni, ami az alapjövedelem egyik alternatívája. Ez az egyénekről szól, és ez létezhet párhuzamosan a garantált alapjövedelemmel is. Ez egy fix munkabérrel rendelkező az Európai Központi Bank által finanszírozott állás, ami mindenkinek rendelkezésére áll, hogyha szeretne dolgozni. Ennek a célja, hogy a közférában való munkanélküliségből átvezessük az embereket a magánszektor beli foglalkoztatáshoz. Erre azért van szükség, mert a munkaadók azokat szeretik felvenni egy állásra, akik már dolgoznak, nem szeretnek munkanélkülieket felvenni. Tehát a helyzet jelenleg az, hogy a gazdasági helyzet javul ugyan, de a munkanélküliség nem csökken, ellenkezőleg azzal, mint ahogyan várnánk. Tehát a munkanélküliség egyre magasabb lesz, mert a munkaadók nem szeretnek munkanélkülieket felvenni az átmeneti állás lehetőséget ad az embereknek, hogy megmutassák, hogy tudnak az időkeretek között dolgozni, együtt tudnak működni másokkal, és ez úgy csökkenteni a munkanélküliséget, hogy közben nem okozna inflációt. Azok, akik átmeneti munkahelyen dolgoznak, azok könnyebben át tudnak nyergelni egy magánszektorbeli állásra, mint a munkanélküliek. Rendben, azt hiszem ez volt az utolsó diám. Nézzük meg az átmeneti állást az alapjövedelemhez összehasonlítva. Én nem vagyok ellene az általános alapjövedelemnek, ez csak egy összehasonlítás. Az alapjövedelem kockázatot jelent. Ezt úgy lehet értelmezni, hogyha mindenki alapjövedelmet kapna, és senki nem dolgozna, akkor semmit nem állítanának elő, ezért a pénz a saját farkát kergetni, és egyre csak nőne az infláció. Egy garantált átmeneti állás ezzel szemben növeli az árstabilitást. Az embereknek továbbra is dolgozniuk kell a pénzért, el kell adniuk a munkaidejüket, és az idő így pénzeszközé válik, és egyesek pedig a magánszektorban fognak dolgozni, és ott elő is állítanak valamit. Ez egy nagyon erőteljes defláció ellenes védelem lenne, amikor a gazdasági tevékenység csökken, és az emberek elvesztik a munkájukat, akkor átmeneti állásba mehetnek, és aztán amikor ismét a kilábal a gazdaság a válságból, akkor felveheti ezeket az embereket. És ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Fantasztikus, mondja az elnök. Ez egy nagyon jó kezdet volt. Nagyon egyértelmű volt, hogy miről van szó, és hogy hol tartunk ezzel. Stavrakis úrnak adok most szót az ajánló képviseletében. Köszönöm szépen. Át is térnék a lényegre. Két alapvető kérdést szeretnék megválaszolni a következő öt percben. Az egyik, hogy hogyan lehet minimum jövedelmi szakpolitikákat tervezni és végrehajtani. A második pedig az, hogy a tagállamok hogyan tudnak alapszintű társadalom, szociális biztonságot garantálni a szociális védelmi háló segítségével. Ezekre a kérdésekre a válasz az ILO szociális biztonsági alapelvek, amelyeket elfogadtunk. Nagyon röviden szeretnék két megjegyzést tenni a jelenlegi kihívások fényében. Két fontos dolgot kell megemlítenem. Először is a jövedelem egyenlőtlenség növekszik, és a középosztály pedig eltűnőben van. Azt hiszem nagyon fontos az, hogy egyes tagállamokban ezt tapasztalható. És mindannyian tudjuk, hogy ennek milyen hatása van gazdaságilag. A második dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy a létező minimálbér rendszerek nem megfelelőek. Tudjuk, hogy ezek a rendszerek általában nem a meghatározott szükségletre épülnek, hanem a fő motivációjuk a pénzügyi kilátás, tehát az, hogy egy ország mennyit engedhet meg magának. És ez nem szükséglet alapú, csak két olyan ország van Európában, ahol meghatározták az EU szegénységi szintjét, és ahhoz képest igazították a minimum jövedelmet, ez pedig Írország és Dánia. I'm sorry. Okay. So. Tehát a minimál jövedelmi rendszerek nem tekinthetőek elszigetelten. Tehát ezeket mindig úgy kell tekinteni, mint a szociális védelmi rendszer egyik elemét. A szociális védelmi rendszer ezen kívül más szakpolitikákkal is kölcsönhatásba lép. Tehát itt mindenképpen egy holisztikus megközelítésre van szükség, csak így lehet a szegénységet megoldani. Fontos a szociális védelmi rendszer, az, hogy ez hatékony legyen. És ennek párosulnia kell megfelelő munkaerőpiac és adózási politikákkal is. Tehát ha megnézzük, hogy hol találhatunk alacsony szegénységi rátákat, akkor ezt nem magyarázhatjuk azzal, hogy megfelelőek a segélyek, illetve a minimál jövedelem. Tehát, ha megnézzük az alapvető jövedelem biztonságot, akkor nagyon sok ország ezen a szinten kezeli a szegénység kérdését, tehát itt a minimál jövedelem annyira nem is fontos. És utoljára még azt szeretném elmondani, hogy nem szeretjük azt látni, hogy az országok az egyetemes jogokon alapuló segélyeket. Felváltják olyan minimál jövedelmekkel, amelyeket a szegényekre szabnak. Azt hiszem, hogy az egyetemleges védelem elveit itt is alkalmazni kéne, különösen a középosztály esetében. És úgy gondolom, hogy ezt fontos szem előtt tartani ami pedig azt illeti, hogy hogyan tudunk minimum jövedelmi politikákat tervezni és kivitelezni. Azt gondolom, hogy ennek vannak alapelvei. Ezeket az ILO szociális biztonsági sztenderdjeiből vettük. Nem fogok végigmenni az összes elven, csak egy fontos aspektust említenék, ez pedig a finanszírozás. azok az országok, amelyeknek a leginkább szükségük van ezekre az eszközökre, azok, amelyek egyrészt szegények, illetve olyan országok, ahol nagyon kevéssé hatékony a rendszer. Azt gondolom kulcsfontosságú, hogy a finanszírozásban hogy lehet a szolidaritást megvalósítani. És ha ezt csak nemzeti szinten vizsgáljuk meg, akkor sajnos ismét a középosztályra kell támaszkodnunk. Ők tudják csak biztosítani a finanszírozást az alacsonyabb jövedelműek számára. Ez tehát egy olyan kihívás, amelyel szembe kell néznünk. Végül pedig, ami azt illeti, hogy hogyan tudjuk ezt átültetni a gyakorlatba, és figyelni annak a megvalósulását. Az európai minimumjövedelmekkel kapcsolatban fontos, hogy eh, nagyon szilárd keretek eh, legyenek, ami nem csak az elveken, hanem a standardeken is alapul. Illetve a mutatószámokat is eh, fontos figyelembe venni. Itt most abba is hagynám, és remélhetőleg a kérdésekre lehet majd még később is válaszolni. Köszönöm. Köszönjük. Fintan Ferre úré a szó, aki az Európai Szegénység Ellenes Hálózatot képviseli, ő is 5 percet kap. Köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy felszólalhatok itt. Két dolgot szeretnék mondani. Először is a 70-es évek végén, ha Írországban nem lett volna minimum jövedelem, ma lehet, hogy nem lennék itt, mert akkoriban nagyon nagy volt ott a munkanélküliség. Nagyon szenvedélyes vagyok ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a minimum jövedelmet és az alapjövedelmet ne keverjük össze. Természetesen nem tudok végigmenni az összes dián, ezt elküldöm szívesen mindenkinek, de azért elmondom, ami fontos számomra. Az Európai Szegénységellenes Hálózat koordinálja az Európai Minimum Jövedelmi Hálózatot, ami egy olyan hálózat, ami a megfelelő, hozzáférhető minimum jövedelmekért dolgozik, és mindenkit szívesen lát, akinek ez fontos. 2013-14-ben finanszírozást kaptunk az Európai Bizottságtól, most pedig az EASY programon keresztül kapunk a jövő évtől forrásokat. A projekt célja az, hogy megerősítse a nemzeti emin hálózatokat, és növelje a tudatosságot azzal kapcsolatban, hogy az ilyen minimumjövedelmek nem csak azoknak jók, akik kapják ezeket, hanem a társadalom egészének is. És látható, hogy kik a partnerei ennek a projektnek. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe volt ebben a hálózatban, és létfontosságú volt a parlament támogatása. Ezért nagyon örülök, hogy önök továbbra is támogatják ezt a kérdést. Itt szerepel a minimum jövedelmi rendszerek definíciója. Ez olyan embereknek szánt támogatás, akik munkaképes korúak, de és nagyon fontos, hogy megfelelő, elérhető és felhatalmazó jellegű rendszerek legyenek ezek, és e-, ezen az alapon tudunk tovább dolgozni. Nem tudom eléggé kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy azok, akik kapják ezt a minimum jövedelmet, azok aktívak maradjanak a társadalomban, csatlakozzanak a munkavilágához, és méltó életet éljenek. Ahogy az ILO-tól is hallottuk, a minimum jövedelmek csak egy része, egy részét képezik a szociális védelmi rendszernek. A politikai kontextus úgy néz ki, hogy egyre nőtt a támogatás a jelentéstervezetükben is szerepel ez. Viszont az Európai Szociális Platform az ott nem szerepelt, ezért ezt így beleírtam. Ami a jelentéstervezetet illeti a minimum jövedelmekkel kapcsolatban, azt tudom elmondani, hogy ezt mi jónak tartjuk, szerintünk nagyon fontos ez a téma, és a részletekkel kapcsolatban mi is aktívan részt fogunk venni, hogyha majd látjuk, hogy milyen módosítók érkeznek. Nagyon fontos, hogy a parlamentben már több jelentés született ebben a témában, és ez most egy lépéssel tovább megy. Ahogy a tervezetből látható, ez valóban egy lépéssel tovább fog haladni. És fontos, hogy ne csak bevezessük ezeket a minimum jövedelmi rendszereket, Eh, hanem hogy egyre inkább megvalósulna megfelelő, hozzáférhető és felhatalmazó eh, minimum jövedelmi rendszer. Eh, tehát az a lényeg, hogy jók legyenek ezek a rendszerek, nem az, hogy pusztán létezzenek. És nagyon jónak tartjuk az aktív befogadási megközelítést. Tehát fontos, hogy a befogadó jellegű foglalkoztatás is megvalósuljon. Üdvözöltük az európai keret irányelvre való felkérést, és Szeretnénk a parlamenttel kommunikálni, hogy lássuk, hogy ki miért támogatja vagy ellenzi a tervet, és egy nyilvános vitát is tervezünk. Talán többet lehetne hivatkozni arra, hogy az európai szemeszter és más uniós folyamatok hogyan lehetnének arra felhasználhatók, hogy ezt a területet előmozdítsák, és úgy gondoljuk, hogy a szemeszter folyamatban számos olyan elem van, ami számunkra is hasznos lehet. Az átmeneti állásokat nagyon jónak tartjuk. Ha megkérdeznek egy munkanélkülit, akkor általában nem azt mondja, hogy segít akar, hanem azt, hogy dolgozni akar. Ez az esetek több mint 90%-ában így van. De nagyon fontos, hogy akármennyit is beszélünk erről a rendszerről, az mindenképpen önkéntes alapon kell, hogy működjön, ugyanis az nem történhet meg, amit sokszor látunk, hogy méltatlan közmunkaállásokba kényszerítik az embereket. Az egyik célunk, amihez reméljük, hogy megkapjuk a parlament támogatását, az, hogy jövőre egy buszos túrát szervezünk, és minden országban hat napot fogunk eltölteni, és beszélünk az ott élőkkel, reméljük, hogy a képviselők is támogatnak majd minket ebben. Köszönjük szépen! Miguel Laparra, a navarrai régió foglalkoztatással foglalkozó képviselője. Köszönöm szépen a meghívást. Egy kicsit lassabban fogok beszélni, mint Farrell úr. Talán egy kicsit több időt kell igénybe vennem emiatt, de megpróbálom megtenni, amit tőlem telik. Azt gondolom, hogy először is a minimum jövedelemről szóló állásfoglalás az Európai Parlament részéről időszerű, hasznos és helyén való lenne. A megközelítést pedig egy átfogó stratégiával kell összekapcsolni, és ez így is tűnik a tervezetből. A minimum jövedelem rendszerek számos országban messze állnak az elégségestől. Vannak olyan tagállamok, eh, ahol nagyon keményen eh, lehetett érezni a válság hatását, és a minimum jövedelmi rendszerek eh, fejlődése a szociális kohézióra is erőteljesen kihatott. És különösen a legszegényebbek életkörülményeire nézve fontos ez. Fontos, hogy ezeket a hiányosságokat egyes tagállamokban kompenzálni lehessen a gazdasági területen kívül politikai szempontból is új megközelítésre van szükség. Európai szempontból ez konkrétan így működik. Az én hazámban, Spanyolországban a népesség legszegényebb 10%-a 25%-os csökkenést szenvedett el 2007 és 2014 között. A legfiatalabbak, a 18-50 aluliak ebben a csoportban 45%-kal 45%-ot vesztettek a jövedelmükből. Ez a szám kiugróan magas Európában. A szegénység több mint megkétszereződött ez alatt. Jelenleg a spanyolországi gazdasági növekedés nem képes ellensúlyozni ezeket a veszteségeket, és kiegészítő politikákra van szükség a szociális területen. A minimum jövedelmi rendszerek Spanyolországban magyarázatot adnak arra, hogy miért történt meg ez az elszegényedés, és arra is, hogy miért nincsen következetes válasz erre a problémára. Egyes régiókban vannak minimumjövedelmi rendszerek, de ezek csak a spanyolok mintegy 90%-át érintik. A 90 százalék egyáltalán nem tartozik ez alá a védelem alá. Körülbelül 300 ezer ember részesül ebből a minimum jövedelemből, és ezt meg kellene ötszörözni valószínűleg. Egyes régiók önmagukban is képesek ilyen rendszert működtetni, de paradox módon, ahol ezek eh, a minimum jövedelmi rendszerek fejlettebbek, például Navarrában, ahonnan én jöttem. Eh, ott eh, két év alatt a helyi kormány megkétszerezte az erre fordított költségvetést. 1200 euróban határozták meg ezt az összeget nagyobb családok számára. Egyszerűsítettük a követelményeket, növeltük a jogosultak számát, és idősekre, külföldiekre és fiatalokra is kiterjesztettük ezt, illetve már nem korlátozzuk az időtartamot sem. Fontos még a szociális foglalkoztatásba való bevonás. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen joga egy munkahelyhez, például az átmeneti munkahelyek, ahogy azt itt is hallottuk, és ezután dönthetné el az illető, hogy elfogadja ezt vagy nem. Ezt rugalmasan kell kialakítani, és fontos az is, hogy a béreket megfelelően határozzuk meg. Más spanyol régiók hasonló irányba haladnak, de ezeket a reformokat intézményes szinten is meg kellene erősíteni az európai parlamenti állásfoglalás révén. Az európai finanszírozáshoz való megnövelt hozzáférés is segítene a minimum jövedelmek és társadalmi befogadási tervek kialakításában. Ezekre itt még nagyobb szükség van. Mindjárt befejezem. Szólnék még néhány szót arról, hogy egyes spanyol régiókban milyen nehézségeket tapasztalunk. Az Európai Parlament politikai befolyása segíthetne ebben, népszerűsíthetné a tevékenységet, és lehetne így értékelni azt is, hogy mi történik valójában a spanyol államban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. És akkor most az árnyék előadóknak adom meg a szót, legalábbis annak a két van, Bach úrnak például, a néppárt részéről. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretném a különböző ezeknek a szakértőknek megköszönni a beszámolót, az előadást. Vannak bizonyos dolgok, amelyeken én is elgondolkodtam. Először is Mozler úr azt mondta, hogy két megközelítés van, a minimum jövedelem, ami inflációs veszéllyel járhat, a garantált jövedelem pedig ahhoz vezethet, hogy esetleg nem dolgoznak az emberek. Nem, hogy a másik megközelítés pedig az, hogy, hogy továbbképzés, illetve a munkaerőpiacra való felkészítéssel az embereknek a méltóságát is megáll, megőrizzük, és növeljük a fogyasztást is. És azt gondolom, hogy ez a két dolog, két kölcsösek kizárja egymást erről még szeretnék többet is hallani. Számomra az a kérdés, ugye nagyon keveset beszéltünk az Európa, európai szintről. A spanyol hozzászóló elmondta, hogy nagyon különböző a nagy ö, tagországokban a, a régió közötti különbség, és nagyon eltérő ezeknek a rendszereknek a hatása. Hát ezt el tudnám képzelni, és tudom, hogy politikailag nem így van, hogy, hogy egy ö, transferunióról beszélünk előbb-utóbb, nevezetesen, hogy az Európán belüli szolidaritás oda vezet, hogy a jobb gazdaságilag jobban álló országok segítséget nyújtanak azoknak az országoknak, akiknek nem megy olyan jól. Ezt ö, már több felszólaló is említette utalásként. És végezetül ez az időbeli korlátozás. Én is azt gondolom, hogy ezt nem szabad időben korlátozni, nem is lehet, de mégis ösztönzőket kell beépíteni a rendszerbe azért, hogy vissza tudjanak térni az emberek a munkaerőpiacra, és meg le tudjuk küzdeni ezt a problémát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Sergio Gutierrez Prieto a szocialisták részéről. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a szakértőknek is hozzászólást, és azt, hogy megvilágítottak néhány nagyon fontos kérdést. Azt gondolom, hogy az elmúlt két évben nagyon sokat haladtunk előre. Először is hogy sikerült megkülönböztetni a minimálbért a minimum jövedelemtől. Egyes frakciók és egyes képviselők közösségi szinten szeretnének minimum jövedelmet bevezetni, de azt gondolom, hogy fontos, hogy meghatározzuk, hogy milyen célt akarunk ezzel elérni, és hogy a minimum jövedelmet legalább nemzeti szinten vezessük be. Természetesen itt vannak szociális kérdések is, tehát harcolnunk kell a társadalmi kirekesztés és a szegénység ellen. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű. És erre azért is szükség van, mert ez támogatja a fogyasztást, és segít más olyan problémák megoldásában is, amit most az államoknak kell fizetniük, például a rászorulók egészségügyi ellátását. Miről van itt szó? a szocialisták szempontjából. Azt gondolom, hogy meg kell határoznunk uniós szinten, hogy mi az, hogy minimum jövedelem. Amikor az európai szociális modellről beszélünk, azt gondolom, hogy meg kell határoznunk közös nevezőket, azt, hogy minek kell minden államban teljesülnie. Először is a minimum jövedelem. Melyek ennek a követelményei, milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki hozzáférhessen a minimum jövedelemhez. Kössük-e ezt a munkavállaláshoz, vagy ne? Ez azt gondolom, hogy egy fontos részlet. Harmadszor, milyen időtartamra lehet minimum jövedelmet kapni? És természetesen nagyon fontos az is, hogy meghatározzuk közösségi szinten, hogy mi az a minimális százalék, milyen szintű szegénység, illetve kirekesztettség esetén lehet minimum jövedelemhez jutni, ugyanis ez a szegénység elleni fellépés eszköze, és közösségi szinten erre szükség van. Meg kell határozni, hogy mi az a minimális mennyiség, ami az egyes tagállamok esetében indokolja ezt a minimum jövedelmet. És különösen az európai alapok, az európai szociális alap révén a tagállamok egy bizonyos ponton az parázis programjaikba bevezethetnék a minimum jövedelem költségeit is. Azt gondolom, hogy most például megragadhatjuk az alkalmat, hogy a szociális jogokról vitatkozzunk Európában. Mi itt most szociális minimumot kívánunk meghatározni, és úgy vélem, hogy az európai minimum jövedelem kétségkívül eh, bele kellene, hogy kerüljön a minimum követelmények közé. Eh, három kérdésem van, amiről szeretném a szakértőket megkérdezni. Először, hogy önök szerint a munkavállaláshoz kell -e kötni eh, a minimum jövedelmet. Ezt csak akkor kell -e bevezetni, amikor a munkanélküliek már nem kapnak munkanélküli ellátást sem. A második kérdésem az, hogy mennyi ideig járna, ez a jövedelem, és a harmadik az, hogy milyen követelményeknek kéne megfelelni. Ezen kívül fontos lenne tudni, hogy jelen pillanatban a gazdasági helyzetben, amikor már tíz éve húzódik a válság, fontos tudatában lenni annak, hogy ezek a munkavállalók kirekesztetnek érzik majd magukat. Ezt össze kell kötni a digitalizációval és azzal a sok állással, amit a következő tíz évben el fogunk veszteni. Köszönjük, Kávé Sammon úr. Árnyék előadóként az Álda nevében kérdést tehet fel. Gracias, eh, Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy még egyszer kénytelen lesz elviselni a hozzászólásomat, de bízom az ön képességében arra, hogy félbe tud engem szakítani, amikor úgy gondolom, hogy már túl régóta beszélek. Ez a téma szerintem nagyon fontos, öt dolgot szeretnék mondani. Először is gratulálok a kezdeményezéshez és az elvégzett munkához a képviselőasszonynak, ugyanis ez egy nagyon fontos téma, ezt különbözteti meg Európát a többi kontinenstől. Másodszor nem szabad összetéveszteni, és ebben Gutierrez úrral is egyetértek, tehát ez itt most nem a gazdaságpolitikáról szól, még csak nem is foglalkoztatáspolitikáról, itt most szociálpolitikáról beszélünk. És ez azért fontos, mert a szegénységet meg kell szüntetnünk. Ha bármiféle minimum jövedelem hasznos, az csak akkor lehet, hogyha a szegénységet csökkenti. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen gazdag kontinensen szegénység legyen. Aztán fontos látni a különbségeket, illetve a mélységében is elemezni a kérdéseket. Úgy tűnik, hogy a minimum jövedelemhez való jog abszolút védhető. A gyakorlatban pedig logikára van szükség. A szubszidiaritást nem szoktuk annyira szeretni, de mégis nagyon fontos, hogy az egyes tagállamok valóságához igazodjanak a gyakorlatok, ugyanis a szociális és egyéb feltételek annyira eltérőek a tagállamokban, hogy észszerűtlen lenne arra gondolni, hogy homogén módon lehetne az egész kontinest kezelni. Ezen kívül a tagállamok joggal tartanak attól, hogy az egyszerű átlag alapján ők rosszul fognak járni. Aztán teljesen biztos vagyok abban, hogy lesz egy problémánk, az Aldéman szoktunk erről beszélni. Nagyon sokszor elmondtam már, de ameddig nem sikerül definiálni egy medien mutató számot, addig ez mindössze nevetséges redukálódik, fontos lenne, hogy minden tagállamban meg tudjuk határozni egy kosár révén az átlagot, és ez mindenképpen lényeges. És nem akarunk egy segélyen élő Európát létrehozni, tehát itt mindenképpen egy időszakosságról van szó, mert itt nem alapjövedelemről beszélünk, és mivel a nyugdíjak időnként nem fedezik a minimum szükségleteket, ezért ott ettől kivételt lehet tenni, de ezt párosítani kell mindig befogadással. Az én hazámban az egyes szociális intézkedések ahhoz vezettek, hogy egyesek egyáltalán nem dolgoznak. A spanyolok kedvéért itt én most a vidéki foglalkoztatási programról beszélek. És oda kell figyelni arra, hogy ne aprózzuk szét a munkaerőpiacot. Spanyolországban ez szintén megtörtént. Azt gondolom, hogy a rendszert úgy kell tekinteni, hogy az nemzeti szinten működjön. Ugyanis különben az egyes régiók között tisztességtelen verseny fog kialakulni, és ez még az egyenlőség alapvető elveit is lábbal tiporna. Aztán szeretnék még javasolni az előadónak valamit. A szociálpolitika nagyon-nagyon fontos, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a finanszírozási szükségletekre is nagyon kifoghatni ez a program. Ezeket a forrásokat meg kell találni, és jól kell kezelni. Azt gondolom, hogy nem lenne jó, hogyha a spanyol modellben működnénk, ahogy a navarai kolléga is mondta. Spanyolországban a 10%-ot finanszírozza a 90%. Én itt most a régiós segélyekre gondolok. Tehát fontos, hogy az európai segítség és együttműködés megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. López Joao következik. Önél szó. Nos, szeretném először is leszögezni, hogy itt a házban, a parlamentben nem új a téma, hiszen év, hosszú évek óta időről időre előre kerül ez a probléma. És azt gondolom, hogy jó is, hogy időnként emlékezzünk erre. 2010-ben is volt már jelentés a minimál jövedelemről. Akkor 85 millió emberről beszéltünk, akit a szegénység érett. Most 2008-as statisztikákról beszélünk, és most, amikor erről a jelentésről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a makrogazdasági, illetve takarékossági politikája az uniónak hozzájárult ahhoz, hogy növekedett a szegénység, erősödött a, a szociális kirekesztettség 28% a népességnek fenyegetett a szegénységtől. Aztán a politika megpróbálta a, a munka, munkáltatók jogait erősíteni, hogy megkurtították a fizetéseket, és egyre inkább kitett helyzetbe hozta a munkáltatókat, és ezeket a körülményeket sem szabad a vita során figyelmen kívül hagyni. Ez az eszköz nem folyamatosan fog hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy a szegénységet kiküszöbölje, hanem a lehető legnehezebb helyzetben lévőknek, gazdaságilag nem, lehető legnehezebb helyzetben lévőknek segítsen. A minimál jövedelmet nem szabad adottnak tekinteni, mindig egy előfeltétel az Európai Parlamentben, Maria João Rodriguez jelentéséből is láttuk, láttuk el a plenárison, a szavazásban is, hogy nem akarta elismerni, hogy van különbség a minimál jövedelem, illetve a minimál bér között hogyha egy középértékről beszélünk, egy referenciaértéket szeretnénk lefektetni, akkor ezt pozitívnak tekintjük, hiszen így figyelembe vesszük. Fontos a munkavállalók számára a jövedelem, és egy, egy átlag a, hozzájárulna ahhoz, hogy a jövedelmi helyzetük javuljon, és így a ezeket referenciaértéknek is szoktuk nevezni. Azt gondoljuk, hogy szükséges ezt erről az értékről még elgondolkodni. Természetesen lehet ez egy referenciaérték, de meg kell vizsgálni, hogy minden tag, tagállam más, és nagyon nagy különbség van az országok között. Például vannak olyan országok, ahol ez az érték egy minimál jövedelmet határoz meg, de még mindig a szegénységi küszöb alá esne. Éppen ezért differenciálnunk kell, és ez szerint módosítani a definíciókat. Mindjárt befejezem, elnök asszony, szeretnénk hozzájárulni ehhez a vitához, szeretnénk munkagaranciát látni, és összességében azt szeretnénk, hogy a jövedelem igazságosabban osztódjon len. Nos, akkor a zölde képviselőjéhez fordulok, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni, kedves kollégák, arra a tényre, hogy ami két hónappal ezelőtt az Econ szakbizottsággal az éves növekedési ö, vizsgálatról beszéltünk közösen, ö, és Tiszen biztos úrnak fe, feltettem azt a kérdést, hogy mikor fogja a bizottság európai keret irányelvet beterjeszteni a minimum jövedelemről. Erre negatív választ kaptunk, kaptunk, hogy ilyet nem fogunk benyújtani. Nem fogunk ilyen jogalkotási javaslatot benyújtani. És ez az a probléma, amivel meg kell küzdeni, és nagyon örülnék neki. Nagyon örülök, hogy a szakbizottságunk leteszi az asztalra ezt a jelentést, és szeretnék Laurának gratulálni, hogy ezt a szárnya alá vette és remélem, hogy a végén egy javaslattal fogunk tudni előállni, eh, akkor is, hogyha nagyon erős politikai megosztottságot látunk a politikai frakciók között ebben a tekintetben, ebben a kérdésben, de addig is Laura javaslatában az első cikk minden uniós tagállamban vezetne be minimum jövedelmet. Ugye ez lenne a feladat. Nos, mivel itt vannak velünk a szakértők, nem szeretném még egyszer elmondani a politikai álláspontunkat, hiszen ez közismert, és majd fogunk módosítókat benyújtani a jelentéshez. Viszont vannak kérdéseim a szakértőkhöz először is az átmeneti állásokkal kapcsolatban. Elnézést kérek, a kiejtésemért mondja a képviselőasszony. Ha jól értem, akkor ez nem vonatkozna minden munkanélküli rétegre hanem csak azokra, akik be akarnak lépni a munkaerőpiacra, vagy van fiataloknak is valamiféle elképzelés, vagy olyan személyek számára, akik nem munkanélküliek, hanem állástalanok, már nem munkanélkülinek számítanak, viszont szeretnének belépni a munkaerőpiacra. Egy sokkal világosabb álláspont volt a navarai régió képviselőjétől, és kérdezem, hogy hogyan nem kérdőjelezték meg a, a jogszabályokat, hogy csak régiós szinten vezessék be ezt a minimum jövedelmet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. És akkor Joel Melan nak az ENF részéről megadom a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Nekem nagyon meglepő, hogy a szegénységről beszélünk, szegénységgel kapcsolatos kérdésekről, és annak a jelentősége az, hogy minden ötödik ember a szegénységi küszöb körül él. 16, 16 60 tolmács magát, 60 éve, amióta lefektettük az Európai Unió alapjait, még mindig itt tartunk, és fel kell ismerni, hogy az Unió megbukott. És itt a definíciókkal is pont gond van, ahogy azt a kollégák rámutattak. Nem arról beszélünk, hogy egy garantált eh, bért tudunk valakinek, mindenkinek biztosítani. Eh, itt be kell vonni a szociális partnereket, és aztán a végén, ha ezt nem tesszük, akkor egy olyan ehm, definíció val állunk majd ott, amely, amely a szociális háló részeként, pufferként tud működni. Ez akkor azt jelenti, hogy egyszerűen csak egy biztonsági hálóról beszélünk? Vagy pedig valamiféle pufferként működik majd a meglévő állások szekintetében, vagy a, a digitalizáció miatt később veszendőbe menő álláshelyek miatt, vagy a robotok elterjedése miatt elveszendő állásoknál, vagy pedig a meglévő állásokban szeretnénk az emberek életszínvonalát jövelni. Hogyan finanszírozzuk, hogy egy valamilyen adóból újraosztunk? és mondjuk, vagy mondjuk az emberek eszközeire ki, vagyontárgyaira kivetünk valamilyen adót, vagy mondjuk megadóztatjuk a bankok helikoptereit, amit már e, eddig is tettünk, tehát vagy pedig valamiféle küszöböket vezetünk meg, a szociális e, járulékokat fogjuk emelni, vagy hogyan fogjuk ezt le? Elképzelhető, hogy e, csökkenni fog a vállalkozásokat terhelő szociális járulék? Hogyan fogjuk értékelni mindezt? Két-három év múlva, feltételezve, hogy e, feláll a rendszer. Tehát igazából több a kérdés, mint a válasz ezzel kapcsolatban. Úgyhogy jó, persze, még az ember nem alakította ki az álláspontját, meghallgattuk a szakértőket, a többi frakcióképviselőt, de azt látjuk, hogy ez egy alapvető ö, kihívás, de nem vagyok benne biztos, hogy jó úton haladunk csak arról beszélünk, hogy ugye minden ötödik európai ember szegénységben él, viszont fellendülés van szükség, ez viszont a vállalkozásokon múlik, és fel kell őket szabadítani a jelenlegi korlátok alól amelyek tényleg visszaszorítják őket, mindenféle kü- küszöbök, a az a bérek tekintetében, hogy, és hogyha még ehhez egy minimum garantált jövedelmet adnánk, hát nem tudom, mi lenne. És ez így is nagyon, még ez is nagyon közel lenne a ö, szegénységi küszöbhöz, különösen a, a középosztály tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekkel még foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Jó, és akkor visszatérek a szakértőinkhez, és megkérem őket, hogy válaszoljanak a kérdésekre, vagy ha úgy tetszik, röviden reagáljanak az elhangzottakra, és akkor Moszler úrral fogjuk megint kezdeni a sort. Köszönöm szépen, jegyzeteltem úgyhogy ennek alapján fogom megválaszolni a kérdést. Az átmeneti állás önkéntes, és senki nem zár ki, akár fiatalok, akár, akár ki részt vehet ebben a rendszerben, akinek, aki dolgozni szeretne. Az emberi élet egyébként mindig arról szól, hogy valamit mindig lehet csinálni. Abban soha nincs hiány, hogy feladatban soha nincs hiány. Tehát én szerintem nem kéne az, azon aggódni, hogy ha majd a robotok átveszik a hatalmat, akkor majd nem lesz, nem lesz nekünk mit, nem lesz nekünk elég munkánk. Mindig lesz tevékenység az alapjövedelem az jó, de az nem, áll, nem ad senkinek munkát a kezébe. Akkor kap valaki munkát, hogyha dolgozik, hogyha képzi, ha képzi magát, hogyha tanul. És ezért az átmeneti munka ennek megvalósítására alkalmas, hogy a hogy a közszektorban munkanélkül állókat a magánszektorban álláshoz vezesse. És a, automatikus, hogy az Európai Unióban mondjuk, hogyha a minimális, a, a, az, az átmeneti minimumbér körülbelül 1000 euró lenne, az át, ha a minimum jövedeleme 1000 euró lenne, akkor senki nem vállal átmeneti munkát, mert, mert annyit úgyse fog érte kapni. Tehát sokkal könnyebb átmeneti munkát kapni, mint megteremteni a minimál, minimál jövedelem rendszerét. És ugye az átmeneti munkát azt nagyon gyorsan biztosítani lehet, átmeneti munka jó azoknak is, akik megkapják, mert képesek dolgozni és, és valami, valamiből megélni, keresni, és aki és a munkavállaló szempontjából is csak haszna van, úgyhogy mind a két fél profitál belőle. Az az átmeneti munkát és strukturális reformnak tekintem, a, a, a bank, amúgy is a központi bank amúgy is küzd a defláció ellen, és ez segíti a bank munkáját. Ez a rendszer csak egy, egyel több eszközt ad a kezükbe annak érdekében, hogy a, Eh, hogy, hogy a munkájukat erre megfelelőképpen végezhessék, az ástabilitás, illetve bármilyen eh, cél elérése eh, során ugye az infláció szempontjából az ástabilitás nagyon fontos, és az átmeneti munka hozzájárul az ástabilitáshoz, de ugyanakkor a munkanélküliség ellen is küld, küzd, és mivel és, és ugyanakkor az átmeneti munkák az átmeneti munkával kapcsolatban lentről fölfelé építkező különböző juttatások is megjelenthet, megjelennek, például a gyermek megőrzéssel kapcsolatos, vagy a szabadságolással kapcsolatos további juttatások, amely szintén hasznos lehet. Én azt hiszem, hogy ezek voltak a kérdések, mindent megválaszoltam. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Stavrakis úr kapja meg akkor most a szót, aki az eh, ILO képviselője. Én úgy gondolom, két szint létezik, az egyik a technikai, a másik pedig a politikai szint. Technikai szempontból, tehát azt, ha azt nézzük, hogy a hatékony minimál jövedelmi politikákat a szegénység elleni harcban hogy tudjuk alkalmazni. Azt tudjuk mondani, hogy ez lehetséges, de nehéz. Mivel hogy a minimál jövedelmi rendszerek, a szociális, illetve társadalmi biztosítási rendszerek állandóan összeütköznek a többi politikával, a bérpolitikákkal, az adópolitikákkal, és ezért nagyon nehéz ezt az Európai Uniós kezdeményezés konkrét irányelvé alakítani. Technikai szempontból azonban lehetséges ennek a megoldása. Visszatérnék az alapelvekhez. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mennyire lenne, mennyiben lenne praktikus a minimál jövedelmi rendszer bevezetése. Nézzük meg, hogy hogy áll jelenleg a helyzet. 20 országban létezik kötelező minimál bér. És hogyha azt mondjuk, hogy a minimál jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket az Európai Uniós szegénységi küszöbre emeljük, akkor ezeknek az országoknak több mint felében e, ezek a minimál jövedelmek meghaladnák a minimál bért. Úgyhogy ez az egyik nagy kihívás. A másik pedig a finanszírozása mindennek. Nézzük meg, hogy mennyibe kerülne az en, e, ez, e támogatásokra rászoló emberek szegénységi küszöb fölé emelése. Ugye általában Kelet és Dél-Európában léteznek nagy számban ezek az emberek, tehát hogyha megnézzük, hogy ezekben az országokban a háztartások jövedelme hogy néz ki, akkor a szakadék áthidalása érdekében a középosztályt kell, a középosztálynak kell finanszíroznia a fölemelésüket mégpedig a saját nemzeti forrásaikból. Ez pedig mit jelent? Ez nagyon nagy kihívás. Ezt nem lehet, hogy mindenkire vonatkozó egységes megoldást gondoljunk át, de vannak bizonyos standard megoldások. Tehát elemeznünk kell először a helyzetet, politikailag elkötelezettnek kell lennünk arra, hogy legyenek Európai Uniós erre vonatkozó célkitűzések, de mindig a nemzeti szinteken kell elemezni, hogy mik az, arra az országra jellemző kockázatok, és hogy ezek fényében hogy kell megoldani a kérdést. Tehát az európai szintű finanszírozás, amit gyakorlatilag a szolidaritás, az egy politikai kérdés, és az megoldható. Valakit megemlítette az Európai Szociális Alapot. Persze, igen, ezt ki lehet használni, ki lehet terjeszteni, de mindenképp meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, azt illetően, hogy hogy amikor bevezetnénk ezeket a rendszereket, akkor le, ez teremtene nemzeti szinten bizonyos kötelezettségeket, eh, és azok közt az emberek között is, akik eh, akik jogosultak. Tehát lehetne EU-s forrásokat használni ennek a támogatására, de mindenképpen először meg kell használ, határoznunk azokat a körülmény, feltételeket, amelyek mellett országon belüli forrásokat is fel kell használnunk. Köszönöm szépen. Ferrel úr. Tehát azt kérdezték, hogy európai szinten mit lehet tenni. Én úgy gondolom, legalább öt nagyon világos dolog van, amit meg lehet tenni. Az egyik egy közös keret, magas szintű szociális és társadalmi feltételeket teremteni erre lehetne teremteni egy európai keretet, ami nyilván az eh, eh, irányelv szokott lenni, ennek általában az irányelve az eszköze, de hogyha ennek más nevet akarunk, vagy más formát akarunk adni, az is rendben van, de gyakorlatilag az európai kereteket irányelveken keresztül szokták megteremteni. A másik feladat az az, hogy nagyon sok ellenőrzésre van szükség, és tájékoztatásra. És tudni kell, hogy ami jól sikerült, az az miért sikerült jól, illetve hogy mi, milyen országok vannak, ahol, ahol, ahol több változtatásra vagy több munkára van szükség. Harmadik dolog, amit már mondtam, az európai szemeszter, illetve az ezzel kapcsolatos országjelentések is kihasználhatók a minimál jövedelmi rendszerek kialakítására vonatkozó feladatok iránti nyomásra. Az európai szociális, szociális alap kihasználható arra, hogy jobb követelményeket teremtsen, és jó struktúrákat teremtsen a megfelelő minimál jövedelmi rendszerek kialakítására. A legnehezebb a támogatások átcsoportosítának kérdése, hiszen nyilván arról van szó, hogy a legnagyobb kihívásokkal küzdő országoknak van legkevesebb forrásuk. Tehát fontos a szolidaritás, de az, az alapok átcsoportosítása, támogatások átcsoportosításánál bejön az adó kérdése is, úgyhogy ez eléggé bonyolult terület. Én úgy gondolom, hogy a megfelelő, hozzáférhető és felhatalmazó jellegű minimál jövedelmi rendszerekre kell törekednünk. A megfelelőséggel kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy a módszer, annak a módszere, hogy hogy alakítjuk ezt ki, az mindenképpen a, a, a átlagkereset 60%-át kellene, hogy alapul vegye, illetve meg kell nézni, hogy különböző országokban ezt hogy, lehet, hogy kell kiigazítani az adott helyi körülményekhez igazítva az adott helyi képességekhez igazítva. Ter, természetesen nem, nem lesznek minőségi, minimál jövedelmi rendszerek akkor, hogyha a többi rendszer az adott országban nem működik, hogyha például a bérrendszer rosszul működik. Tehát minden rendszernek jól kell működnie ahhoz, hogy ez a minimál jövedelmi rendszer is kialakíthasson. Közös törekvése van tehát szükség, progresszív megvalósításra van szükség, nem tudunk majd tökéletes rendszereket kialakítani, de fokozatosan ezekre kell törekednünk. Aztán a minimum, minimál jövedelem rendszer nyilván nem örökre szól, hanem csak olyan embereket támogat, akiknek másfajta jövedelemforrásuk nincs. A legjobban rászorulókat. Van nagyon sok ember, aki hamar kilép a minimál jövedelmi rendszerből, és, és más jövedelemből fog élni. Ugye egyébként nagyon költséghatékony ez az egész. A szociális védelemre vonatkozó költségvetésnek 2%-át szokta elfoglalni. Más rendszerek a GDP-nek sokkal nagyobb százalékát foglalják el, illetve igénylik, úgyhogy a költségek nem kellene, hogy elriasszák az államokat ettől. Rengeteg munka lesz még ezzel, és nagyon várom a jelentés alakulását. Elnök az utolsó szakértőt arra kérem, hogy csak két percet szóljon, jó? A navárai szempontból, mert nagyon szorít minket az idő. Ebben az esetben engedjék meg nekem, hogy spanyolul beszéljek, így gyorsabban és közvetlenebbül tudom átadni a gondolataimat. közös elemeket próbáltunk találni európai szinten a jövedelmek között. Teljesen egyetértek azzal, hogy ez a helyes irány. Az egyik kulcskérdés éppen az lenne, hogy a szükségtelen követelményeket töröljük el, ugyanis ezek csak korlátozzák ezeknek a programoknak a lefedettségét. És sokkal jobban előre tudunk ezzel haladni, mint európai jogszabályokkal. Másrészt Teljesen egyetértek Ferel úrral abban, hogy szükséges figyelembe kell venni a rendszerek egészét, például a nyugdíjakat, a munkanélküli ellátást és a fizetéseket is, ugyanis ez minden országban más, és így tudjuk meghatározni a minimum jövedelem szükséges mennyiségét. De be kell vezetni ezzel kapcsolatban kritériumokat, lehet, hogy most nehéz minden ország számára ezeket meghatározni, de mégiscsak szükség van arra, hogy a jogszabályban legyenek kritériumok. Aztán fontos az is, hogy a minimum jövedelmek ne legyenek hozzákötve a munkavállaláshoz. Azt gondolom, hogy segítenünk kell abban, hogy az emberek visszataláljanak a munkaerőpiacra. De itt fontos, hogy egy kettős jogról beszélünk, egy alapjövedelemhez való joghoz, illetve a társadalmi befogadáshoz való jog is ide tartozik. Az egész polgárságot egyelően kell kezelni. A szociális befogadás esetében fontos az integráció, az, hogy mindenki a saját útján haladhasson a befogadás felé és konkrétan számolni kell azzal is, hogy akik képesek dolgozni, azokat visszavezessük a munka világába, de nem feltétlenül mindenkit kell munkára serkenteni. Vannak olyanok, akik más elfoglaltsággal rendelkeznek, és csak nem lehetetlen meghatározni, hogy időszakos vagy részmunkaidős elfoglaltság miatt kik számítanak már foglalkoztatottnak. Tehát segítenünk kell azt, hogy aki vissza akar térni a munkavilágába, az megtehesse, de nem szabad ehhez kötni a minimum jövedelmet. És a navarrai helyzet Spanyolországhoz és az Európai Unióhoz képest hogy néz ki? Röviden annyit tudok mondani, hogy mind finanszírozásban, mind pedig lefedettségben megfelelünk a szabályoknak. Ugyanazon a szinten vagyunk, mint Baszkföld, és azt hiszem, hogy Európában körülbelül úgy állunk, mint a legfejlettebb országok de ez nem jelent semmiféle jövedelem transfert, ez csak politikai kompromisszum, illetve az adópolitika eredménye ezt teszi lehetővé, hogy több minimumjövedelmet nyújtsunk. Spanyolország esetében nem azt mondom, hogy ránk kell koncentrálni, más déleurópai országokban is így van ez, a minimum jövedelem hivatalos létezését nem szabad összekeverni azzal, hogy valójában létezik-e ez a jövedelem. És az állami politikák egyéb elemeiben is meg kell ezt jeleníteni. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött és megosztotta velünk a véleményét és a tudását. Azt hiszem nagyon hasznos volt ez az eszmecsere mindannyiunk számára, és természetesen az előadónak is. És biztos vagyok benne, hogy ez a vita az Európai Uniós intézményekben és a parlamentben is többször meg fog ismétlődni a következő években. Ezzel együtt, ha Meszerics úr egy ötperces perces előadást tudna tartani nekünk a 16-os napirendi pontról, akkor utána lezárhatjuk az ülést, mert attól már csak talán maradhatnának még néhány perccel tovább, és akkor lezárhatnánk mindent, mielőtt lejár a módosítók benyújtásának a határideje, ami március 6-án lesz, tehát Meszerics úr 5 percben. Köszönöm szépen, tudom, hogy nem én vagyok az első és az utolsó előadó, aki azzal érvel, hogy nem kapott elég időt az anyag fontosságához képest. Ez egy technikai jellegű ügynek látszik ugyan, de valójában nagyon is politikai, és azt hiszem, hogy az árnyék előadók is egyetértenek velem. Tehát sajnálatosnak tartom, hogy most nem tudunk első olvasatban megfelelő vitát tartani erről és szeretném biztosítani az összes árnyék előadót arról, hogy az árnyék előadói ülésen elég időt fogok biztosítani a teljes vitára, a részletekbe is bele fogunk menni, és több forduló is lesz, hogyha erre szükség van. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyra értékeljük azt a rengeteg és nagyon jó minőségű munkát, amit a bizottság már belefektetett ebbe a témába. A hatástanulmány, illetve a konzultáció nagyon jó alapot biztosít, amire építhetünk. És ez érinti az érdekelt felek hozzájárulását is. Azt gondoljuk, hogy jó alapunk van tehát. Időszerű ez a téma, és nem csak jogalkotóként, de fogyasztóként, és a kormányzati, valamint civil szereplőknek is nagyon hasznos lesz ez, nem csak Brüsszelben, hanem az egész Unióban. Meglepő lehet talán, hogy én úgy gondolom, hogy a tervezetünk javítja ennek a bizottsági változatnak a minőségét, nem csak a termelők, hanem a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartjuk. Azt gondolom, hogy van néhány előremutató javaslat, amit a rendeletnek be kellene emelnie, és mi ezt próbáltuk a tervezetben is megjeleníteni. Először is, hogy a Eurostatnak meg kell oldania azt a problémát, hogy nem mindenhol van lefedettsége. Nagyon sok statisztikában fontos társadalmi szegmensek hiányoznak, Például olyan emberek, akik kórházban vannak, vagy börtönben, illetve hajléktalanok. Vannak olyan országok, ahol tudjuk, hogy hányan vannak ezek az emberek, de máshol egyáltalán nem tudjuk, hogy a népességnek mekkora százaléka hiányzik a statisztikából. Másodszor úgy gondoljuk, hogy a fogyasztási felmérés, amiről mind úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, a legmegbízhatóbb adatokat nyújtja a háztartások pénzügyi mérlegéről. Erre lehet építeni nagyon sok állami szakpolitikát, mind európai szinten, mind pedig tagállami szinten. A célunk egyértelműen az, ami máskor is, hogy javítsuk a statisztikák összehasonlíthatóságát. Természetesen az európai szintű adatgyűjtés azt jelenti, hogy elsősorban is összehasonlíthatóknak kell lenniük az adatoknak, ezért próbálunk gondoskodni arról, hogy az adat NAC 2 szinten is elérhető és agregált legyen. Különben abba a helyzetbe kerülünk, hogy Luxemburgot hasonlítjuk össze Németországgal, és ez nem a leghasznosabb fajta összehasonlítás. Ami a delegált és a végrehajtó jogi aktusokat illeti, szeretnénk megfelelő flexibilitás, rugalmasságot elérni. És úgy tűnik, hogy az eljárás hosszában nincs jelentős különbség a delegált és végrehajtási jogi aktusok között. És úgy gondoljuk, hogy mi sokkal jobbnak tartanánk a delegált jogi aktusok alkalmazását, Ugyanakkor a bizottságnak lehetőséget kéne adni arra, hogy végrehajtási jogi aktusok segítségével dolgozza ki a technikai részleteket, és én ezt támogatni fogom a bizottság számára. Tudom, hogy ez egy szokatlanul technikai jellegű akta, ezért több időre lenne szükségünk, hogy megértsük ezt az egész anyagot, E, ezért e, azt gondolom, hogy lassabban fogunk haladni, mint az általában e, szokásos a nem jogalkotási jellegű dokumentumok esetében. Várom az árnyékelődők javaslatait, és várom már a következő hónapokban az árnyékelődői megbeszéléseket is, amikről biztos vagyok benne, hogy gyümölcsözőek lesznek. Köszönöm szépen! Köszönjük! a beszámolót. A módosítók benyújtásának a határideje március 6-a, és ezért kellett most eh, napirendre tűznünk ezt a kérdést, még hogyha csak röviden tudtunk is rá sort keríteni. Elhalasztottuk a hatodik napirendi pontot a tegnapi napirendről, Ez a nemzetközi védelem hát kérelmezők befogadásáról szól. Meszerics úrhoz hasonlóan eh, csak 5 percet kap ez a nagyon fontos eh, téma is, de Lefej úr parancsoljon. Molto importante. Oggi la Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos kérdés, és rövid bemutatásra van csak lehetőségem, hogy ezt a véleményt önök elé tárjam. Részét képezi ez a kérdés a közös menekültügyi csomagnak. Az harmonizáció célja az, hogy a fogadási körülmények javuljanak az uniós országokban, és erő növelni lehessen a menedékkérők integrációját. A módszertanról a az irányelv átdolgozásáról beszélünk, tehát a parlament csak módosíthatja a szürkével jelölt részeket. És van egy pont a kiskorúak fogvatartásával kapcsolatban, ahol úgy gondolom, hogy a kísérő nélkül utazó kiskorúakat soha ne lehessen fogvatartani, legyen joguk tisztességes elhelyezéshez, oktatáshoz, a következő hetekben erről majd részletekben menően fogunk vitát folytatni, csak hadd soroljam fel a legfontosabb pontokat a véleményemből. Pozitívan értékeltem azt, hogy hat hónapra csökkentsük azt az időkorlátot, azt, hogy a meredékkérő hozzáférhessen a mielőtt hozzáférhet a meredékérő az adott ország munkaerőpiacához. Aztán üdvözöltük azt a rendelkezést olyan menedékkérők esetén, amelyeknek különleges szükségleteik vannak, és kritikusan fogalmaztam azon intézkedések kapcsolatban, amelyek a másodlagos mozgásokat érintik, ahol a meredékkérők őket elutasítják, ha nem a menedékkérés a kérelem benyújtásának az országában teszik. Ez egy visszalépés jelentene a menekültek számára. És ez azt jelenteni, hogy romlana a jelenlegi helyzet, és ezt nem támogatjuk. Nincs idő arra, hogy most erről eszmét cseréljük, vagy vitát folytassunk a szövegről részletei, részletekben menően, de természetesen várjuk a módosítókat és az észrevételeket, amelyeket majd megvitatunk az árnyék előadókkal. Látom, hogy vannak itt még kollégák. Hogyha van probléma azzal, hogy utolsó két napi rendi pontra térjünk, akkor kérem, keressék meg a titkárságot, és akkor majd meglátjuk, hogy tudunk-e segíteni információval, illetve olyan szöveg eljutatásával, amelyet esetleg még nem olvastak el. Weber asszony. Igen, én vagyok az ALDE árnyék előadója, és egy rövid kérdésem van hogyan választották ki, hogy milyen szövegrészeket módosítanak ebben a, a, a véleményben. Természetesen elolvastam az egészet, de tartok tőle, hogy némelyike nem fedi le, nem a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe esik. És akkor még egy kérdés, mondja az elnök. Lund, Nagyon gyorsan fogok beszélni mert nincs időnk. Azt hiszem, hogy írásban fogom részletesebben elküldeni a kérdéseimet, mert úgy egyszerűbb lesz. De nagyon érdekel engem ez a vita önnel és az árnyék előadókkal, mert ez segíteni fog a módosítók megfogalmazásában, és a menekülteknek segíteni fog abban, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz és a mentális segítségnyújtáshoz is. De el fogom küldeni a hozzászólásomat, és így időt tudunk megtakarítani. Very briefly. Köszönöm szépen, esetleg egy választ, ha kérhetnénk. Igen, röviden Weber asszony kérdésére válaszolva, mivel nem volt a kompetenciákat, nem választottuk szét e- előre. Én azt tettem, amit jónak láttam. Én magam ellenzem azt, hogy a kompetenciákinkat ö, szűkítsük, és csökkentsük, ezt, erről majd beszélni kell a Lébe szakbizottsággal. Ö, értem a kérdést, de majd me, ö, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek, és köszönjük a tolmácsoknak is, akik keményen dolgoztak, és stresszes körülmények között ma délelőtt, de sikeresen abszolváltuk a mai penzumunkat. A módosítók benyújtásának határideje a Benefáj jelentéssel kapcsolatban március másodika, 12 óra. 10, április 12-én fogadjuk el, május 3-án uh, Libé, és majd még meglátjuk, hogy mikor szavazunk róla a plenárisban. Plenárison. Ezek a tények, kedves kollégák. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes ülést tudottunk a hátunk mögött, fontos dolgokról beszéltünk. És 8 órás üléseket kellene tartanunk igazából ahhoz, hogy mindenről érdemben tudjunk szót ejteni azokról a problémákról és a lehetőségekről, amelyeket előttünk állnak, de hogy Weber asszony is mondta, ugye mi mindenbe be akarunk folyni, mindig. És éppen azért á, érnek véget az, az üléseink ilyen későn, de ezt nem értem, hogy a módosítók határideje miért alig 48 óra, amikor ilyen fontos dologról van szó holott máshol sokkal több idő áll rendelkezésre. Ezt egyszerűen nem értem, de szeretném megérteni. Úgyhogy lehet, hogy talán a, a titkárság tud erre majd választ adni. Elnök. Megkérdezzük őket. Nem szoktunk általános gyakorlatként így eljárni. Nos, köszönöm mindenkinek még egyszer.